Ah, okay. Okay. Okay. So I will just do it. Dear colleagues, starting the meeting. Elkezdem az ülést, kedves képviselőtársaim. Okay, so I would like, I'm, I have just started the meeting. Megkezdtem az ülést, kedves képviselőtársaim, azt tudatnám önökkel, hogy osztrák vendégünk tehát el kell kezdjük az ülést, mert meglehetősen sűrű a napirendünk. Mindenkit üdvözlök körünkben. Kezdjük azzal, hogy néhány módosítást javaslok a napirendben. A képviselő, az érintett képviselő kérésére teszem ezt. Azt kérem, hogy hagyják jóvá, hogy a hetes napirendi pontunk a kulturális és kreatív iparágak felsz, potenciálnak felszabadítása címmel Vlaszák képviselő ezt tegyük az ötös napirendi pont elé. Tehát, hogy már négy órakor sorra kerüljön. Így módon Szilvia Konisz jelentése a hetes pont után következik rögtön majd. A második változásunk a honlapi naprendet érinti. Kérem, igyezzék le, hogy a szavazást fél órával előrébb vettük. Tehát honlap fél tizenegykor kezdjük a szavazást. Mindenkit hozza el a kártyáját, és Johannes Hahn biztos mert sering után rögtön szavazni kezdünk. Aztán a napirendi pontunk, napirendi 12-es pontját a 16-os után, tehát Románia napirendi pontja a honlap a végén lesz. Ha jóvá hagyják ezeket a változásokat, és nincs egyéb kérésük, akkor kérem, fogadjuk el a napi rendet. Ezzel aztán tovább is léphetünk a kettes napi rendi pontunkra, ez pedig a november 30-i, december 1-i jegyzőkönyvünk jóváhagyása, meg a december 9-i jegyzőkönyv jóváhagyása. Ahogy szoktuk, kiosztottuk önöknek ezeket az anyagokat. Az ülés végére, ha nem jelzik, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Hármas napi rendi pontunk pedig az én közlendőim azzal kezdem. Ma látogatókat fogadtunk, nagyon különleges látogatókat még hozzá. Sean Kelly hívta meg őket, fiatalokat, a Limerick Egyetem diákjait, meg a Korki főiskola diákjait. Általában tapsal köszöntjük vendégeinket, tegyük ezt most is. Aztán meg azt is még egy dolgot bejelentenék, ami rendkívül fontos a szakbizottság munkája szempontjából, meg a kohéziós politika jövője szempontjából. Arról szeretném tájékoztatni önöket, kiváltképp azokat, akik a SUR bizottságnak nem tagjai, hogy február 10-én csütörtökön reggel 9-től fél egyig a SUR bizottságon belül a kohéziós politika tárgykörében lesz egy eszmecsere. Mindazon témákat tehát, amelyek a kohéziós politika szempontjából fontosokat megtárgyaljuk. Hán biztos úr is ott lesz, egy sor hozzászóló koordinátoraink is ott lesznek, akit érdekel az eszmecsere, készüljön fel rá, használja fel azokat a dokumentumokat, amelyeket szakbizottságunk álláspontjaként elfogadtunk és forgassa ezeket. Nagyon fontos vita lesz ez, hisz hatással lesz a sor bizottság által kialakítandó szakbizottságunkkal kapcsolatos véleményhez. Napirendünk négyes pontja jelentés, melyet Miroslav Mikolási készített el a kohéziós politikai programok végrehajtása tárgyában a 2007-től 13-ig terjedő időszakban. Miroslav erre az eszmecserére meghívta, meghívott valakit, aki évek óta részt vesz pozitív módon a kohéziós politika alakításában Johannes Rosbacher, nevezetesen, aki az osztrák szövetségi kancellária tervezési részlegét vezeti. Először mikulási úr kapja meg a szót, hogy felvezesse a témát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel ismertetem önöknek ezt a jelentést. Remélem, hogy ennek a szövegnek, amely elfogadást nyert a vitákat követően, az árnyék előadók álláspontja bátorító volt minden frakció részéről, és rendkívül pozitívan álltak hozzá első gondolataimhoz. Szeretném önökkel megosztani, hogy mit készítettem a mai napra. Ahogy elnök asszony említette, Danuta Hübner elnök asszony említette, hogy Ausztriából érkezik hozzánk egy szakértő, vendég, résztvevő, és ő majd tájékoztat bennünket. A bizottsági közlemény, amelynek a címe Kohéziós politika stratégiai jelentés 2010 a 2007-13-as időszak végrehajtásáról, a, valamint a bizottsági személyzeti munkaanyag ugyancsak korai eredményekről tájékoztat bennünket a kohéziós politika területéről a 2007-13-as időszakból. Ez volt az első alkalom, hogy az Európai Parlament elemezte, értékelte a végrehajtás folyamatát az operatív programok keretében, amelyek 2007-től indultak. Ez egyben lehetőség is az Európai Parlamentnek arra, hogy kifejtse a véleményét a tagállamok hogyan hozták meg a prioritásokról szóló döntéseket a források kapcsán. Illetve felhívhatjuk a figyelmet azokra a területekre, ahol még további munkára van szükség, illetve ahol a bizottság jobb végrehajtást, illetve a stratégiai jelentés keretében még több feladatot kéne, hogy elvégezzem. A jelenlegi programozási időszaknak a feladatairól találunk itt tájékoztatást, valamint a stratégiai jelentés elkészültéről némi rálátást biztosítunk, és egyben kitekintést a kohéziós politika jövőjéről. Az első rész a programok végrehajtása. A pénzügyi nagyságrend 93,4 milliárd euró. Ez tehát a források összege, ez több mint 27 százaléka az erre az időszakra elérhető EU forrásoknak. A tagállami átlag elfogadható, mivel a szociális, illetve gazdasági helyzet 2008-9 során romlott a globális válság következtében, és a 2007-13-as időszakra bevezetett reformok miatt is változások álltak be. A 27 százalékos EU átlagtól azonban elmaradt néhány tagállam. Jelentős az eltérés országok és témák viszonylatában is. A kiválasztási arány 9 tagállamnál több mint 40 százalék, de négy tagállamnál 20 százalék alatti például. Másrészt a kiválasztások átlag aránya három cél alapján mért terület, a konvergencia, a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint az európai területi együttműködés. És a Lisszaboni earmarking, Lisszaboni előirányzatok keretében működik ez a rendszer. És a, az idevágó adatokat áttanulmányozva úgy gondolom, hogy további erőfeszítések kellenek bizonyos területeken, erősítenünk kell a végrehajtást. Javítani kell a teljesítményt, el kell kerülni a csúszásokat, pénzügyi fegyelmet kell bevezetni végül, de nem utolsó sorban szinergiákat kell keresni a projektek kiválasztását és végrehajtását fel kell gyorsítani, különösen a vasútfejlesztés, illetve az energia és környezetvédelem területén, a digitális gazdaság, a szociális integráció, a társadalmi integráció, illetve a kapacitásfejlesztés területén, és így tovább. De azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a program végrehajtás folyamatos dinamikus munka, amely még befolyásolható Különösen úgy, hogy rendszeresen felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra ott, ahol reformra van szükség. Kiemeljük a legjobb gyakorlatokat, és ez mások számára is segítség a hatékonyságok fokozására. A jelentés ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzák be csúszásokat, használják fel a forrásokat, és hatékonyabb intézkedési terveket készítsenek a célok érdekében. A második terület a stratégiai jelentéskészítés. Ez a stratégiai céloknak a kifejtését tartalmazza, illetve a kohéziós politikai területeknek a bizonyíték alapú részletes kidolgozása valósul itt meg. Ez folyamatos ez egy állandó munka a programozási időszak során. Az a célja, hogy áttekintő képet adjon a tagállami teljesítményekről, az EU céljai érdekében végzett munkáról, és a teljesítmény növelése, javítása érdekében tett erőfeszítésekről. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány jó gyakorlatra. Ez azért hasznos, mert így színvonalasabbakká válhatnak a jelentések. És jobban azonosulnak az érintetek a tagállamokban a célokkal. A stratégiai jelentés fő célkitűzései a következők. A kulcsmutatók alkalmazása, a kimeneti eredményeknek, a, az adatszolgáltatásba való eh, belefoglalása, illetve a nemzeti és az EU szintű szakpolitikák egyezésének a bemutatása, valamint az érintettek bevonása, a nemzeti parlament számára vélemény véleményezésre, jelentések készítése, illetve az eredmények közététele internetes honlapokon. Igyekszem a lehető legrövidebben ismertetni ezt az anyagot. Remélem, hogy eredményes vitát folytatunk majd ma, úgyhogy mindjárt lezárom a felszólalásomat, mielőtt átadnám a szót meghívott szakértőnknek. A 2010-es jelentés a továbbfejlesztésre hív bennünket a kohéziós programok végrehajtását tekintve. Ez egy félidős állapotot mutat, és a szakpolitikai tapasztalatokat levonva, a tanulságokat levonva a jövőbeni architektúrán dolgozhatunk majd tovább a kohéziós politika területén. Az az nem határozottan úgy hiszem, hogy folytatódik együttműködésünk, konstruktívan és eredményesen dolgozunk majd együtt a 2010-es stratégiai jelentés által felvázott módon. Ezzel a mondanom végére értem, köszönöm szépen a figyelmet, és engedjék meg, hogy bemutassam önöknek vendégelőadónkat, Johannes Rosbacher urat, aki tőlem jobbra foglalt helyet. Kérem szépen, hogy álljon fel Rosbacher úr. Köszönöm szépen. Rosbacher úr, akinek még egyszer köszönöm, hogy eljött. Arról beszél majd. Elnök asszonyhoz, Hübner asszonyhoz hasonlóan én magam is ismerem a szakértő urat még akkor ismertük meg egymást, amikor Brüsszelben Ausztriát képviselte, a regionális fejlesztési ügynökség igazgatója volt alsó Ausztriában. És a szövetségi kancellárián és EU szintű képviselő volt, Ausztriát képviselte. Most pedig az osztrák területfejlesztés vezetője jelen pillanatban. Köszönöm szépen, Rosbecher úr, hogy eljött, és nagy örömmel várjuk az előadását. Ähm, Köszönöm szépen. Köszöntöm a képviselőket. Sajnos az előadó mikrofonja valamivel interferál. Please, I hope so. so, noch einmal, ja. Jó, akkor még egyszer megpróbálom, így most már jobb. Jó napot mindenkinek, jó napot elnökasszony. Isten hozta a képviselőket. Mindenkit üdvözlök, és köszönöm a tanácsi kollégáknak is. Nagyon örülök, hogy négy vagy öt év után megint itt lehetek. Akkoriban még más funkciót töltöttem be, és akkor az aktuális jogszabályokat a tanácsképviselőjeként ismertethettem itt, és akkor nagyon sok emberrel, Krell asszonynal, Nisztelrooy úrral, Schröter asszonyjal tartottam a kapcsolatot, és majdnem mindannyian itt vannak még. Ennek nagyon örülök, de hát nem azért vagyok itt, hogy a múltról beszéljek. Azért hívtak meg, hogy elmeséljem, hogy a stratégiai megközelítés keze, ö, keretében, amit elterveztünk, az milyen hasznot jelentene a tagállamok számára. Rövid leszek, lesz egy rövid bevezetőm, három diám az osztrák stratégiai jelentésről, aztán egy diám egy speciális ausztriai kezdeményezésről, és egy ilyen pedig a 2011 utáni helyzetről. A 27 tagállamból nagyon sok országot nem ismerek pontosan, jó, hogy pont Ausztriáról beszélhetek. 84 ezer négyzetkilométer, négyzetkilométerenként 100 lakosunk van, de körülbelül egy harmada a területen nem lakható, mert nagyon hegyes a vitaik. Tehát kis ország vagyunk, regionalizáltak vagyunk, kilenc fő régiónk van, kilenc ta- tartományunk és nyolc szomszédos országunk. Ez is kihat majd a strukturális alapokra. A kékkel színezett rész, ez a regionális foglalkoztatás és versenyképesség itt a cél, és aztán keleten van egy konvergencia régió, régió amelyet lassan kiépítünk. Egy nemzeti stratégiánk van, egy nemzeti keretünk, és 21 operatív programunk. És erre van egy és másfél milliárd eurónk. Ez körülbelül az EU kohéziós alapjának 04 a Tehát nem sok pénz. 9 régió, 21 program, két szociális program, és 10 területi együttműködés. Mindig a határon átnyúló, és három teljesen transnacionális program. Tehát nagyon sok program, pedig kis ország vagyunk. Úgyhogy így össze kellett ezeket fognunk egy nemzeti programmá. A strukturális alapok Ausztriában kb. 200 millió euró, ez 0,08 százaléka a GDP-nek. Tehát gyakorlatilag ez semmi. A második bevezetőm a jelentésben és a stratégiában mit hozott újat ez az időszak? Három elemet tudok említeni. EU-s szinten kohéziós vonalak, aztán a nemzeti stratégiák. Nálunk persze úgy hívják, hogy strat.at, mint hogy osztrák. Aztán 2009-ben és 2012-ben nemzeti stratégiai jelentések. Előtte is voltak, most is vannak éves auditálások, jelentések, és így tovább. Megengedném magamnak, hogy azt mondjam, hogy megérte, hogy egy ilyen stratégiát dolgoztunk ki, de majd még erre visszatérek. A jelentésünk így néz ki, itt mutatom, hoztam néhány példányt, azt hiszem, hogy holnap majd elektronikusan mindenki megkapja ezt. Ezt kiadtuk. Ezek a fő elemek. 2009. szeptemberéig 22 százalékot valósítottunk meg, ez kicsit kevés, Igen, de Na, a múltkori időszakokban, az elmúlt három évben sem volt magasabb ez a százalék, mégis jól megvalósítottuk a programokat. Ehhez időre van szükség, nem megy egyik napról a másikra. Időbe telik, még jól megalapozzuk a folyamatot. 13 hónap alatt azonban, láthatják itt, a 22%-nak több mint a kétszeresét értük el és ez azt jelenti, hogy az eszközök több mint 99%-át felhasználtuk. További eredmény. Koncentráltunk különösen a cégek, vállalatoknak, a KKV-knak a fejlesztésére. Ez a válság miatt is van, a kutatást igénylő beruházások kicsit visszaszorultak. A kutatás intenzív és az innovatív projektek azért is háttérbe szorultak. Hát Ausztria ugyan gazdag ország, és amikor összetett projektekről van szó, akkor sokat nemzeti rendszerben valósítunk meg mert ez egyszerűen egyszerűbb. Mert nem bürokratizálódik így a rendszer. Egyszerűsítjük az egész eljárást. Harmadik pont. Nagyon nagyra törő terveink vannak. Ezen kívül a parlament kérésére, eredetileg nem terveztük, egy jelentést készítettünk arról, hogy hogyan áll az európai újjáépítési csomag hatása. A mai értékelésünk azt mutatja, hogy elég jó alapokon nyugszanak a projektjeink, és csak kis kiigazításokra volt szükség. Ezt meg is tettük. Ami a kihívásokat illeti. Természetesen jobban kell fókuszálnunk, stratégiai fókuszról van itt szó. Láthatóbbak kellenek, hogy legyenek a projektek, ha kevesebb a pénz, ez nehezebb, de mégis megpróbáljuk. A kohéziós politikához kapcsolódó fejlesztés, regionális fejlesztés, területfejlesztés, szociális alapok, Ezeket mind-mind figyelembe vesszük, annak érdekében, hogy jobban együtt tudjunk dolgozni. Egyszerűsítés, ez a második pont. Mivel a jogszabályok változtak, itt is előreléptünk. Egyike vagyunk azon keveseknek, amelyek az úgynevezett egyszerűsített költségrendszert alkalmazzák a programok esetében. Jól fogadták ezt. Itt tanultunk ebből. Ez csak az osztrák vélemény, osztrák tapasztalat. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy annak ellenére, hogy szkeptikusak voltunk, hogy miért kell még ez a stratégiai jelentés is, mégis hasznos volt ez. Tehát már mondtam, hogy 21 programunk van, ez a stratégia összefogta őket. Ehhez az kellett, hogy végre legyen egy olyan EU stratégiai politika, amely Lisszabont is követi, és a kohéziós politikát is. Ez egyfajta iránymutatást ad. Európai szinten végre összehasonlíthatók lettünk, átláthatóbbak, vannak úgynevezett beavatkozási területek, ahol most már végre össze lehet hasonlítani, és orientálni lehet az úgynevezett alapindikátorokat. Így jobb képet lehet alkotni Európáról. Vannak azonban határok is. Ez nem egy csodaszer, ez a stratégiai jelentés, hogyha a bizottsági jelentés azt mondja, hogy a regionális eltérések nem nagyon látszanak. Rövid az idő, ennyi idő alatt nem tudunk mindent lemérni, nem minden mérhető, nem mindent lehet összehasonlítani, egy intelligens megközelítésre van szükség sok a szám, ehhez több kísérő szöveg kellene, ezen a jó kombinációja. A számadatoknak, illetve a kvalitatív minősítő szöveges ismertetésnek. Az ausztriai megközelítés büszkék vagyunk rá, azt mondtuk, hogy ha már egyszer úgy is előírták nekünk ezt, legalább minden jót hozzunk ki belőle, amit lehet. Próbáljuk meg, hogy egy úgynevezett ellenőrző folyamatot is beindítunk. Ez nem kötelező, szabadon fölvállalható. Néhány pontban látszik itt a dián, a mi jelentésünkben is, a 47. oldalon található ez a kiadványban. Ez az úgynevezett EU-s kohéziós politikai közösség. Ez egy megbeszéléseken alapuló platform, olyan szektorok, amelyek a politikához kapcsolódnak, hogy tartsák a kapcsolatot, vitát folytassanak, stratégiai megbeszélést és tapasztalatcserét is persze. De nem bonyolítottuk a rendszert, a már létező struktúrákat használtunk. Például konferenciákat szerveztünk, de olyan helyeken, ahol amúgy is már összegyűlnek az emberek, és látszik, hogy jól fogadták, és akkor az utolsó diámat szeretném bemutatni a jövőre nézve. Ahogy már mondtam, osztrák szempontból ez a stratégiai jelentés nagyon jó helyet tölt be a regionális és az EU-s szint között, illetve a szektorok között, is egyfajta összekötő kapocs. Nagyon jó szerepet játszik, ezt nem szabad csak úgy kidobni az ablakon. A bizottság azt mondja, hogy fejlesztési partnerséget kívánok megvalósítani. Ez ehhez hasonló kicsit. Ami a jelentést illeti, az a legfontosabb, hogy az ütemterv ne legyen túl gyors. Ha jó jelentést akarnak, ahhoz időre van szükség. Ez az auditálásra is igaz, minden jelentésre. Hogy mondjam például, hogy a bizottságnak az a javaslata, hogy a pénzügyi jogszabályokkal kapcsolatban néha nem realisztikus az elvárás a határidőkre. Vagy gyorsan csinálunk valamit, vagy jó minőségűt. Ugyan ez e, igaz az Európa 2020-ra. Jó jelentést akarnak, vagy ütemterv szempontjából összehangoltakat. A kettő együtt nem megy. Már láttuk, hogy egy stratégiai jelentés, vagy egy auditálási jelentés, ehhez kell fél év, ezt nem lehet kikerülni. Kérem, ne értsék félre, mi inkább koordinációról beszélünk, és nem integrációról. Az integráció az mindig fölülről lefelé hat, mindig kötelező érvényű. Még egyszer az idő nagyon fontos faktor. Eredményorientáltság, persze, ez jó, de kicsit színikus lennék. Én azt mondtam, hogy jó a végeredmény, jó a hatás, de közben van egy szó, az outcome, az eredmény. De németül ez pontosan nem lehet lefordítani szó szerint. Hát ha el se tudjuk adni a saját anyanyelvünkön, akkor hogy folytathatnánk ez alapján egy kohéziós politikát 2014 pluszban? Ez nem egy gép, ahol uh, meghúzok egy kallantyút, és akkor beindul az ezer ember, ez több évig tart. Hogyha nincs meg se a terminológia, nincs meg se a metodológia, akkor kicsit elkéstünk már. Tehát a Q indikátorokat meg kell szabni, meg kell nézni, hogy minden régióban végrehajtsuk, de ne túl tudományos alapokon. Mindenütt van egy hiba százalék. Köszönöm, ennyi lett volna. Uh, Köszönöm szépen, Johannes. Néhány percünk van arra, hogy megvitassuk ezt a témát. Először Markus Piper kap szót. Nem, még előtte Mikolásik úr. Igen, köszönöm. Különösen Rosbacher úrnak köszönöm. Szeretném biztosítani kollégáimat arról, hogy mielőtt elkezdjük az eszmecserét ebben a témában, ahogy az elején már leszögeztem, nyitva állok a javaslataik előtt, nem olvastam fel az elején a menetrendjét ennek a munkának, most megteszem. A módosítók benyújtásának határideje február 4-e. Úgy aztán remélem, hogy lesznek módosítók, magam is benyújtok ilyeneket, mert amint talán hallották, ez a jelentés ö, eléggé korlátozott terjedelmű, 3500 szóra szorítkozik pusztán. Ennek ellenére én is benyújtok majd módosítókat, mert így javítható a szöveg, én is így gondolom. És kérem képviselőtársaimat is, hogy hasonlóképpen járjanak el, hogy aztán jó kompromisszumokat tudjunk kialakítani, mint mondottam, készen állok minden a minőséget javító módosítót, melyet beterjesztenek. A módosítókat aztán február 21-ére fordítják le, a szakbizottsági elfogadás március 21-ére, 22-ére várható. Egy sor jogalkotási szöveget kell a leprelési fenárésra beterjeszteni, így módon ez a szöveg valószínűleg májusban kerül Strasbourgban a plenáris elé. Így áll tehát a menetrend. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm Miroslav. Tökéletesen átvetted a szerepemet, hogy nem kell ugyanezt elismételjem, mint elnök. És azért örömmel kijavítalak, mert február a délután 6 óra lesz a módosító benyújtásnak a tárgya. Ennyit korrigálnék az általad mondottakon mint elnök. Az árnyékelődőkkel kezdem most a hozzászólók sorát. Markus, járjunk így el, mert hogy az árnyékelődőkat illeti először a szó, aztán jön majd végül is Markus Piper. Rikaman az első, ha csak nem mond le a hozzászólás jogáról. Köszönöm szépen a szót. Először is Gratulálni szeretnék az előadónak a kiváló munkáért, kiváló munkához. A néhány nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni. Úgy tűnik nekem, hogy a legfontosabb tényezők mind szerepelnek, itt figyelembe vette őket a jelentésben. Rosbacher úrnak is köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes előadást. Hogyha arról beszélünk, hogy a kohéziós politika hogyan működik, illetve a regionális politikának a forrásai hogyan használhatók fel hatékonyan, akkor nagyon fontos, hogy ehhez ilyen jelentésekre támaszkodhassunk. A legfontosabb elemek szerepelnek benne, és megfogalmazódik itt mindaz, ami ennek a szakpolitikai területnek a megerősítését szolgálja a rendelkezésünkre álló eszközöket ki kell használni, és hogyha megvitatjuk ezt a területet, akkor mindenképpen ezeket a, az elemeket kell majd figyelembe venni. A nemzeti jelentésekre szeretnék röviden kitérni, ezeknek nagy a szerepük, és ezeket a jelentéseket minél egységesebb szerkezetben kellene elkészíteni, hogy összehasonlíthatóak legyenek. Sokkal világosabb és egyszerűbb, könnyebben értelmezhető eredmények születnének így. Ahogyan az előadó fogalmazott, nem lehet mindent mérni, központilag semmiképp, és ezért a nemzeti jelentésekre is feltétlenül támaszkodnunk kell. A regionális politikát szeretnénk megerősíteni, erről szólt az előadó is, és ez összekapcsolódik a többi szakpolitika kérdéseivel. Megerősített együttműködésre lenne szükség, különösen a kutatás-fejlesztés területén, de ugyanígy a regionális politikában is. Mert így tudjuk segíteni más ágazatoknak a fejlődését is. ágazat közé együttműködésre van szükség európai szinten. Le kell bontanunk azokat az akadályokat, amelyek a különböző szakterületek között léteznek. A programok végrehajtása erősen változó, vannak hatékonyabban működő területek, és le kell vonnunk a tanulságokat az eddigi eljárásból. Ami pedig az eredményeket illeti, most ezekre szeretnék kitérni. Fontos az, hogy világos, áttekintető eredményekkel rendelkezzünk a projektek végrehajtása nyomán, és elég sokszor ezek nem egészen világosak. Sokszor szeretnénk tisztában látni, hogy melyek voltak a sikertény történetek, illetve milyen szakpolitikai döntésekre került sor, és milyen alapon. A jelentés tervezet is kiemeli ezt, mert hogyha nem látunk világosan, akkor a programokkal nem tudunk hasznot elérni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet, és kiváló a jelentés. Köszönöm. Karin Kallenbach a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönet. Az osztrák kollega rövid hozzászóláshoz, és amit külön nem tudom megtárgyalni, pedig érdekes volna. Köszönet illeti ugyanakkor a jelentéstevőt is, a módsz, az által alkalmazott módszertanért is. A módosítókat úgy fogjuk megfogalmazni, hogy azok illeszkedjenek az általa vázoltakhoz. Szerintünk is jó irányba haladó jelentésről van szó, az alapvető pontjaival egyetértünk, annak sok értelme nincsen, hogy a túlbonyolítjuk a dolgokat. A lényeg az, hogy koncentrált, jó irányban haladó jelentés legyen ez. Az osztrák szempontból vizsgálva értem az önök módszertanát, és azt, hogy ahhoz, hogy alaposan felkészülnek a programok végrehajtásához, az idő kell. És szükséges az is, hogy az irányítási eszközök alkalmazhatóságát is megvizsgálják, hiszen időre van szükség ahhoz, hogy az adatokat begyűjtsék, felkészüljenek a végrehajtásra, mindez egy kezdeti időszakban eltart egy darabig, és aztán a további tervezés, meg a politikai viták fényében kialakuló tervezés kell, hogy bekövetkezzen, és aztán az idő menetében vizsgálva lehet ö, olyan eszközöket bevezetni, amelyekkel a, más, a későbbi szakaszban lehet gyorsan reagálva irányítani a program végrehajtását. Kérem, legyenek rövidebbek, és még a magyar elnökséget is meg kell hallgatnunk. Kérem, a két felszólalót meg tudják osztani az időt. Persze, nagyon rövid leszek. Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni. Először is Nyilvánvaló, hogy nemzeti keretprogramról van szó. Hát hogy lehet ellenőrizni, hogy egy projekt vagy egy program sikerese? Ez nem a stratégiai szintnek a célja. Nem tudom, hogy rövid távon mit lehet tenni, hiszen csak a legvégén tudjuk mérni ezeket a dolgokat, úgyhogy ha ezt tennék, akkor a bürokráciát még inkább csökkenteni lehetne. Hogyan lehetne eredményorientált projektet úgy mérni, hogy közben ne legyen ez nagyobb teher a helyi munkavégzők számára. Ez program szinten kell, aztán nemzeti szinten végezni, és ez nehéz lesz, az adott költségvetési viszonyok között, de azért megértettem. Aztán azt mondta, hogy a partnerség nagyon fontos, és hogy nagyon innovatívan tudják felhasználni hozzáadott értéke. Hagy szögezzem le, ez azért egy gyenge pontja a jelentésnek. A harmadik pont. Az, hogy összefogják a programokat, ahogy ön mondta, összecsipeszelik. Ez nem mindig ajánlatos nemzeti szinten, de ön ezt támogatja. Azt szeretnénk, hogy az egyes alapok a saját szabályaik szerint működjenek, mert ez is lényeg, mert részben kettős jogi alapjuk van, úgyhogy valamilyen kompromisszumot csak lehet találni. Fontosnak tartom azt a kérdést is. Nem kellene arról gondoskodnunk? hogy a kohézió az integrált folyamatban benne maradjon? Inkább az a tendencia, hogy felszabdalják szektorokra ezt a szektor specifikus célkijelölést nem szabad így szétszabdalni. Úgy gondolom, hogy erre majd szeretnék egy választ kapni. Köszönöm szépen, most pedig Mihály következik. Mihály Kérlek, hogy röviden fogalmaz. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak olyan pontok ebben a jelentésben, Mikolásik úr jelentésében, amik általában véve ugyanez egy jó jelentés, egy jó terv, de azért van két pont, amit szeretnék kiemelni, csak nagyon röviden. Először is a harmadik pontban az átláthatóság és az erőforrások, mint alapfeltételek ahhoz, hogy a politikai kohéziós célokat elérjék. Ezt erősíteni kell. <clears throat> hát ezzel a része persze egyetértünk, csak hogy aztán a 17-es pontban azt mondja, hogy lehetetlen európai szinten egy teljes képet kialakítani, hiszen csak 19 ország nyújtott be ilyen tervet. De a 18. pontban azt kérjük a bizottságtól, hogy erősítse a kohéziót, és a tájékoztatást is fokozza. Hát akkor ez azt jelenti, hogy nem átlátható ez a dolog, van egy hiányosság, de hát akkor tisztázzuk, és legyünk egyértelmek, hogy hogyan értékeljük ezeket a mutatókat, célokat. Aztán a hatos pontban azt mondja, hogy a mutatók is hiányosak. Én azt javasolnám, hogy legyenek olyan ösztönző azoknak az országoknak, akik megfelelően végzik a befizetéseket, akik azonban késnek a befizetéssel, azokra figyelni kell. Hát először is próbáljunk meg nekik segíteni, aztán pedig, ahol nem átlátható a dolog, ott lépjünk. Aztán a hetes bekezdés. Ott késésekről van szó, az hogy a stratégiai munkákat, például az energia és a környezetvédelem területén késleltetik, és nyilván ez kihat a politikára és a társadalomra. A tagállamoknak az kötelessége, hogy lépjenek, és gyorsan lépjenek, és megtegyék azokat az intézkedéseket, amivel gyorsabban föl tudják szívni az erőforrásokat. Egyértelmű az üzenetünk a bizottságnak, nem tudjuk elvégezni a munkát. Kilenc országban 40% alatt van a teljesítés, négy országban pedig 20% alatt. Hát ez milyen politikai kohézió? Mi? Két vagy három sebességes? Köszönöm. Thank you all. Köszönöm. Olbrach, Ocsi. Képviselő. Paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, já bych... Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, én is nagyra értékelem ezt a jelentést. Tudnék, az első elemzése a program végrehajtásának ebben a programidőszakban. Ezért is sajnálatos, hogy nem minden indikátor és outcome volt beszerezhető az összes tagállamtól, ezek hiányában pedig az elemzés nyilván nem teljes körű ezeket a hiányosságokat orvosolni kell azokat a tagállamok, amelyek nem nyújtották be ezeket a statisztikai adatokat, ezeket hát, meg kell róni határozott módon. A projektek megfelelő kiválogatása és értékelése sok esetben késés szenvedett. Azért is, mert egyes tagállamokban lassú volt az Európai Uniós szabályok átültetése és végrehajtása. Sok esetben az emberi erőforrás kapacitás ebből is adottak csúszások. És egy külön területről szeretnék szólni, erről már hallottunk, arról, hogy a források elaprózoltottságát hogyan lehet megakadályozni ezeken a szakpolitikai területeken. Nem csak az ERFA esetében, meg az ESZA esetében érzékelhető ez, hanem az, a KAP, illetve az agrárfejlesztési támogatások is kapcsolatosak ezek a problémák, és a vidékfejlesztés általános témakörében is igaz az, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat. Előre kell lépnünk ezen a területen, mert a túlzott bürokrácia, a túlzott bürokratikus terhek miatt sok esetben csúszások adódnak. Ennek értelemben nyújtok majd be bonosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek mind a két állásfoglalást, mikolásik úrét és Rosbacher úrét is nagyon meggyőzőnek tartom. Mit tanultunk ebből? Lisszabon 63 millió eurónyi ki, kifizetés jól működik, tudjuk, hogy a konjunktúra programok nagyon jól rugalmasan reagálnak, rugalmas a rendszer, azt is tudjuk, hogy az abszorpciós kapacitás nagyon jó, még rövid időn belül is, és azt gondolom, hogy a mi rendszerünk, a célstruktúra, a költségvetési struktúra jónak bizonyult, és hogy az EU 2020-as stratégiában nem kell teljesen új szabályokat felállítanunk. Szerintem ezt tanultuk először belőle. Sajnálatosnak tartom a késést, de nyilván tudjuk, hogy hogy lehet megszabadulni. Az alapokat valahogy jobban össze kellene hangolnunk, a fejlesztés és a regionális alapot. Ezen kívül, hogy alapmutatókra van szükségünk, ezek könnyebben összehasonlíthatók kellenek, hogy legyenek, gyorsabban lehet őket dokumentálni, és akkor valahogy, hát már mégis csak a digitális időket éljük, valahogy csak modern módszerekkel föl tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. Nekem nagyon tetszettek ezek a jelentések. Rosbacher úr, ha egy jelentés jó is, mi a haszna, hogyha rosszkor érkezik? Akkor inkább kicsit rosszabb, de jókor. Thank you. Köszönöm. Lambert van Nistelrooy. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni ennek a nagyon pozitív jelentésnek az alapján. Tulajdonképpen arról van szó, hogyha Márkusz kérdését veszük alapul. Itt vannak a különböző alapok, a regionális alap, a fejlesztési alap, a kohéziós alap, a szociális alap, és a többi. És hogyha megvizsgáljuk ezt az átmeneti időszakot a programok során, akkor hogy látják önök? Hogy gondolják hogy mi lenne a megfelelő megoldás. Össze kéne vonni ezeket az alapokat, vagy véleményük szerint ezeknek a megjegyzéseknek az alapján a teljesítményt kéne javítani? Jobb koordinációval érvényre juttatni a különböző megközelítéseket? És a célrendszerek is eltérnek, például a kohéziós politika keretében, illetve a, politi- a kohéziós alap eltér a többi alapnak a célrendszeréről, tehát ezt is tekintetbe kéne venni a vitában. Köszönöm. Obermeier úr, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm Rosbacher kollégának is. Három kérdésem lenne. A stratégiai jelentést illetően együttértünk. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban hogy a kötelező jellegét, a felelősséget, ami ez kapcsolódik, fenntartsuk. A probléma azonban az Ausztriában is, hogy a számvevőszék az abszorpciós kapacitást nem jónak nevezi, miközben a kancellária azt mondja, hogy kitűnően használták fel az erőforrásokat. Hát akkor valahogy egységesíteni kellene ezt. Gyakran a lemaradásokról, a ki nem használt EU-s erőforrásokról van szó, hogy ezek elvesznek-e, vagy hogy lehet felhasználni őket. A harmadik kérdés pedig a teljes alap 25%-át a fővárost kapja, de csak A jövőben ez mit jelent? Egész Európában igaz ez, hogy a tartományi fővárosoknak adjuk a pénzeket? Hogy néz ki ez a kisebb városokkal? Vagy radikálisan át kell gondolnunk a támogatási politikát? Thank you very much, Sean Kelly. Köszönöm szépen, Sean Kelly. Én magam is igen röviden szeretnék hozzászólni, elnök asszony köszönetet szeretnék mondani Mikulási úrnak, a kollégámnak, és jelentősnek gondolom azt a gondolatát, hogy a legjobb gyakorlatokat kellene kiemelni és terjeszteni. Érdemes lenne példákat kiragadni. Rosbecher úr csatlakozott ebbe a folyamatba, az osztrák példát említve, és az valóban ihletet adó példa, érdemes beépíteni ebbe az anyagban. Ez egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmünket. A túlelméleti jelentés készítés probléma lehet, említette, és hogy fél év is eltelhet a jelentés elkészültéig. Nyilván túl hosszú időbe telik ez, az administratív költségek túl magasak, és végül is ezeknek nincsen haszna projekt végrehajtása szempontjából. Mindenki átláthatóságot szeretne. Mindenki elszámolthatóságot, jelentéseket szeretne, de mindent egyszerre nem lehet, tehát azt kell megvizsgálni, hogy mi az, ami nem megfelelően működik. A 2020-as stratégia fő célkitűzés a bürokrácia csökkentése a végrehajtásban, a jelentések készítésében és a finanszírozási célok ellenőrzése a gazdasági eredményeknek az értékelése a folyamat végén. Köszönöm. Rosa Esteras Feragut. Köszönöm. Esperas asszony. Muy rápidamente primero para felicitar al ponente, al señor Mindenkiről szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Egy olyan következtéseket vont le, amely a nemzeti stratégiai jelentésekből vonható le, és a kohéziós, politika e, ágazatokra a szabdalását igyekszik elkerülni. Fontos, hogy az Európai Unió egészében átfogó harmonikus fejlődést legyen lehetővé ez a politika. Olyan módosítókat szeretnék benyújtani, melyek hangsúlyoznák azokat a pozitív kapcsolatokat, melyek fennállnak a, a kohéziós politika az oktatás, a kutatás, fejlesztés, egészségügy és a vállalkozás fejlesztés, vállalkozás barát politikák között. Ezeket a kapcsolódási pontokat húznám alá. A kutatás, a pénzügyi tervezés tanítása a kisvállalatok számára, a alacsony szennyezéseket okozó városi tömegközlekedés, egészségügyi struktúrák, azok a számomra fontos területek, melyekkel foglalkozni. Illetve a nehézségek, nehéz, helyzetben levő térségek, a vidéki területeken, azon belül is a hegyi és a szigeti területek, valamint a határ menti területek. Spanyolországban ez egy sajátságos problémát jelentenek. Ezek nem földi szempontból perifériális területek, hiszen nem szigeteken fekszenek, ám az afrikai kontinenshez közel elő határvidékei Spanyolországnak sajátságos igényekkel, amelyeket figyelembe kell vennie a kohéziós politikának. a Nőjogi Szakbizottságnak is tagja vagyok, ott a képzési politikákban az esélyegyenlőséget igyekeznek majd erősíteni, illetve a sztereotípiák elleni küzdelmet. Ezek fényében tudjuk pozitívabbá tenni a politikát. Hogyha a kollégák kifejtették az észrevételüket, akkor Johannesnek, illetve Miklós úrnak adná, adnám meg egy-egy szóra egy-egy percre a szót. Ki kér még szót? Ákurákis úr? Nem láttam, hogy a keze szólásra emelkedik. Tessék. Hát az se, hogy jó, boldog új évet kívánjak önöknek. Jó, rövid leszek, de boldog új évet mindenkinek először. Először is. A jelentés a programokról is szól, és a módosításukról is. De nekem van egy nagy kétségem, maga a jelentéstevő is mondja, minket különösen foglalkoztat az a tízes pont. Ott azt mondja, hogy nincsen arra bizonyíték, hogy az egyenlőtlenségek hogyan alakultak 2009-ben. Ez egy komoly probléma Hogyha összehasonlítom a 17-es ponttal, ahol azt mondja, hogy csak 19 tagországból vannak adatok, amik a rendelkezésünkre állnak. Akkor a következő lenne a kérdésem az előadónak, bár nem akarom alásni a jelentés értékét. Akkor nem lehetne valami olyan képet alkotni, hogy hogyan haladunk, pozitív vagy negatív a kép. Rosbacher úr, ami az osztrák régiókat illeti. Azt mondta, hogy néhány versenyképes, néhány nem. Akkor az a kérdésem, Ausztriában, nem az EU-ban, Ausztriában. Azok a régiók, amelyek nem versenyképesek, összeütköznek a versenyképesekkel? Ha igen, hogyan? Uh, thank you, uh, Miroslav. Köszönöm szépen, Miroslav. Minél rövidebben, kérlek szépen. Igen, röviden szeretnék hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm önöknek, minden kollégának az észrevételeket. Gondolatébresztő észrevételeket hallhattam, jó ötletek hangzottak el. Most nincs időm arra, hogy mindegy, mindegyiküknek választ adjak, csak annyit mondanék, hogy időközben megfigyeltem, hogy egyes tagállamok, amelyekről azt kellett, hogy mondjam, hogy el vannak maradva, időközben jelentősen javultak az eredmények szintjén. Például Szlovákia, a hazám, közben kormányváltáson esett át, és az új kormány sokkal jobban teljesít az összes szakterületen, a regionális fejlesztés területén, illetve a források felhasználásában. Elhangzott kérdés az adatok összehasonlíthatóságára nézve, ez módszertani kérdés, és meg kell állapítanunk, hogy egyes tagállamok valóban más pillanatban töltötték ki ezt a kérdőívet, mint mások, tehát egy kicsit ez megnehezíti az összehasonlítást, de én mérsékelten optimista vagyok a jövőre nézve, mert a különböző forrásokat az alapok keretében 2015-ig kell felhasználnunk, mert 2014 után még mindig marad két év arra, hogy lezárjuk a folyamatot, és 2015-re tehetünk majd megállapításokat, és remélem, hogy ezek úgy szólnak, hogy sok tagállam jelentősen javított az eredményén. Ezt már most is megelőlegezhetjük. Mindenkit arra szeretnék kérni, illetve mindenkit meghívok, hogy vegyenek részt a vitában, tegyenek módosító javaslatokat, hogy együtt kiváló eredményt tudjunk elérni, jó jelentésünk legyen. Köszönöm. Köszönöm. Johannes eh, szeretné röviden eh, hozzá szólni. Köszönöm elnök hogy Azt szerettem volna hozzátenni, hogy örülök, hogy lehetőséget adtak hogy arra, hogy felszólaljak és felvesek néhány gondolatot. Az a téma, hogy mikor, melyik jelentést kell beterjeszteni, ezzel régóta le, sokat lehet vitázni. Én rendelkezésre állok odakint is, a folyósón is, Obermeyer úr, tehát szívesen reflektálok ezekre a kérdésekre, azon most nem akarom ezzel félrevinni a napirendjüknek a teljesítését. Thank you, but... Köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy Razbacher úr, tehát nyitva áll a vita folytatása előtt, akár Bécsből is, ha a Ausztriában összegyűlt best practice-ek érdeklik önöket, akkor biztosan ebből tájékozódhatnak. A módosítók benyújtásának határideje délután 6 óra, február 3-a. Most pedig, ahogy mondottam, a hetes naprendi pont következik. Vlaszak úr jelentése. 20 percünk van ennek tárgyalására. Mindenkit arra kérek tehát, hogy takarékoskodjon az idővel. Oldrich, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először Szeretném megköszönni Schmidt asszony munkáját. A, de illetékes szakbizottságban kifejtett, mert a kulturális bizottságban ez jelentéssel kapcsolatban, és amerre támaszkodva tudtam magam is tovább lépni. Valamint Smolkova kollégámnak is köszönöm, hogy segített a felkészülésben és munkámban, melyet kifejtettem e vélemény tárgyában. Ez a helyi és regionális önkormányzatok közötti konzultációt irányozza az a jelentés, illetve a régiók bizottságában is ősszel tárgyalták meg ezt a témát. Kovácsikova asszony, aki Dél-Morvországot képviselte, volt a felelős ennek annak a jelentésnek, és az önkormányzatok, helyi és regionális önkormányzatok is részt vettek a vonatkozó zöld könyv konzultációjában. Az erre vonatkozó anyagok elolvashatóak, talán önök is forgatták ezeket. Én a magam részéről csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Az Európai Bizottság kapcsán elemeznünk kell az, az európai alapok kihelyezésének eredményeit a kulturális és a kreatív iparágakra vonatkozóan. Értékelnünk kell azt, hogy ezek az alapok, támogatások hogyan járultak hozzá ezen ágazatok fejlődéséhez és hogyan lehet a további növekedést megcélozni. A PPP projektek és a magántőke bevonásának jelentőségét is hangsúlyoznunk kell ezen a területen, annak érdekében, hogy fokozni tudjuk a beruházásokat. Hogy fenntartható legyen ezek mértéke és szintje. És támogatni, támogatását kérem annak a módszert annak, amely alapján szeretném ezt a politikát továbbfejleszteni. Ez az anyag csak az első lépés a politikai döntéshozatalnak, annak a folyamatnak, amelynek eredménye nem egy, egy rugalmatlan szabályozás kell legyen, épp ellenkezőleg a nyílt koordináció módszertanát kellene követnünk, bevonva, mint mondottam, a helyi és regionális szerveket, önkormányzatokat, érintett feleket is arról is tájékoztatom önöket, hogy magam is beterjesztek majd módosítókat a szöveggel kapcsolatban, Mikolásik úr, ahogy Mikolásik úr is, én is így járok el, és mind a kettőnkre vonatkozik, hogy a terjedelme korlátozott ennek a szövegnek. Tehát tömören kell fontos aspektusokat megjelenteni a véleményben. Az Innovációs Unió flagship kezdeményezés, illetve a Digitális Európa program fontosságát hangsúlyoznám. Ezen technológiák a kulturális és kreatív iparágak tekintetében is jelentősek, és az új technológiák alkalmazása, az egyes gyűjtemények digitalizációja rettenetes nagy segítséget hozhat ebben az ágazatban. Aztán hangsúlyoznunk kell azt is, mennyire fontos az európai kulturális fővárosok gyakorlata, mint kiváló példák ezek a kultúra támogatására, egyes városok és térségek eh, vonzóbbá tételére, ugyanakkor a jó gyakorlatok cseréjének is kiváló fóruma ez a terület. És utolsó módosítom pedig az önkormányzatok közötti partneri vagy testvérvárosi kapcsolatrendszerről szól. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság többet tehetne e téren, és ezért is fordulok a bizottság felé. A a helyi és regionális önkormányzatok szövetségeivel együttesen lépjen fel, és a, keresse meg a fejlesztés útjait. Hiszen jól tudjuk, hogy a, ezek a twinning projektek hatalmas módon lendíthetik előre a kulturális együttműködés térségek, városok között. Magam részéről én szerettem volna, várom az önök hozzászólásait. Kui. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Son Kelly az első árnyék előadó. Kérem, két percben. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy figyelünk a kulturális és kreatív iparágakra, hiszen nagy potenciálra rendelkeznek Európában sok szempontból. Sok ember nem ismeri ezt fel, nem ismeri el, hogy hogy a GDP 2,6%-át adják, és 5 millió munkahelyet teremtenek Európában. Annak ellenére, hogy sok ember nem tekint ezekre az iparágakra úgy, mint gazdaságilag hasznos iparágakat, mégis ki kell ezt hangsúlyoznunk. Ezen kívül az idegenforgalmat, illetően ez nem jelenik meg a zöld könyvben, pedig ez is egy következmény, és ezt is el kellene ismernünk. A strukturális alapok és más alapok egy részét arra használták fel, hogy az infrastruktúrát fejleszték az iparágak mögött például a művészeti galériákat, és így tovább. De azt hiszem, hogy ez egyik fő aspektus, amit meg kellene vizsgálnunk, és ez a 2020-as stratégia része, ez a nagysebességű, széles sávú hozzáférés, internet hozzáférés Európában. Nagyon sok iparág helyhez kötött, de a kreatív iparágak nem. Bárhol lehet a székhelyük, ha egyszer megvan a háttértechnológia, zene, film, stb. Ezt bárhol létre lehet hozni, és ez egy olyan valami, amire rá kellene mutatnunk, és fejlesztenünk kellene. Nem csak a társadalmi aspektus, hanem a gazdasági következmények miatt is. Azt hiszem, hogy ezt meg kell vizsgálnunk. Még egy dolog lenne, pénzügyi eszközök is szükségesek az iparágak számára. Gyakran ezek az iparágak nem vesznek részt, a, nem kapnak kölcsönöket a hagyományos pénzügyi szervezetektől, például bankoktól hogyha kisegíthetjük őket, ha segíthetünk azzal, hogy legyenek partnereik, az fontos lenne. Ezen kívül nem rég született egy döntés hogy az Európai Unióban kölcsön formájában több millió euró elérhető erre. Szerintem ezt fejlesztenünk kell, mert egy hatalmas potenciál rejtőzik ebben, és még nem tudott teljesen kifejlődni. És itt lehetne fokozni azoknak a számát is, akiket ez az iparág alkalmaz, és garantálhatnak a kulturális diverzitást, illetve a kultúra megőrzését is a külső régiókban. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, Sean. Van-e még árnyék előadó, aki hozzászólna? Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szóban szeretném megfogalmazni a mondandómat. A frakciónk alapvetően kedvezőnek ítéli a kreatív iparágoknak a fejlődéséről szóló anyagot, illetve a stratégiai megfontolások is érvényesek. Valóban úgy igaz, hogy ma a parlament vitája erről a területről szól, és az előadónak szeretném elmondani, hogy az által felvetett szempontok, szempontok koherensek és megőrizhetők, fenntarthatóak, tehát egyszerűen egy kiegészítést szeretnék korrekció helyett javasolni. Európa kulturális sokszínűsége fontos a gazdaság fejlődése szempontjából. Sok régióban nehéz helyzetbe került a kultúra annyiban, hogy sem az állam, sem az Európai Unió nem támogatja kellőképpen, tehát az eltűnés veszélyének van kitéve. Ezt kellene támogatásban részesíteni, intézkednünk kellene. Európa gazdagságát veszélyeztetjük szegényebbek leszünk a kultúrák sokszínűségének a csökkenési miatt. És ezért fel kellene a helyi közösségeket karolni, és a kulturális, illetve kreatív iparágok fejlődését elősegíteni ez. Tehát meg kell gátolnunk az ellenkező irányú folyamatokat. A nehéz helyzetben lévő kultúrákat is fel kell karolnunk, és ennek értelmében javasolunk módosítást. Köszönöm, Kostánce Krész. Igen, köszönöm szépen. Smokova asszony kért, hogy helyette beszéljek, súlyos betegen fekszik kórházban, nem tudott eljönni. Smokova asszony köszöni a jelentéstervezetet, támogatja annak minden pontját, és örül annak is, hogy a zöld könyvvel a kulturális és kreatív iparág valóban a fejlesztés motorjaként és jelentős tényezőiként került meghatározásra végre valahára. Ugyanakkor foglalkoztatást is teremthet a régiókban ez az ágazat, és a versenyképességet is javíthatja az egyes térségekben. Ilyenként is kell meghatároznunk tehát. Azt is támogatja Smolkova asszony, hogy foglalkozzunk mélyebben azzal, miképpen lehet a finanszírozás olyan formáit kialakítani, amelyek valóban előre viszik e- ezen ágazatot. Hiszen a legnagyobb probléma az etérségben ezen a területen dolgozó vállalatok számára, hogy megfelelően igazán tudjanak a finanszírozási eszközökkel. Ezért kell világosá tennünk, hogy a közpénzekkel való támogatáson túl a versenyszféra beruházásait is ide kell vonzani, és az európai beruházási alap és a bank révén is lehet forrásokat találni e szektor számára erre vonatkozóan is beterjeszt majd Smolkova az, hogy ö, bet, ö, módosítókat, amelyek egybeesnek az jelentéstevő szándékával, azt hiszem. Marie-Thérèse Sánchez-Smith. Marie-Thérèse, excusez-moi. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. Az előadónak köszönetet szeretek, szeretnek én is mondani, mert ez a szöveg teljesen egybevág a Kulturális Bizottságban tett javaslataimmal, és gratulálok a kulturális és kreatív iparágak fejlődéséről írottakhoz, mert úgy gondolom, hogy ez valóban hozzájárul ennek a területnek a felvirágzásához és a társadalom fejlődéséhez, az európai identitás kialakításához, amely a határok lebontásáról, a kulturális sokszínűségről szól, és a versenyképességet fokozza, a területeknek a vonzerejét növeli. Itt a digitális tartalomra is gondolok. Mert az alkotó művészek nélkül nem tudnánk elérni ezt a fejlődést. A kohéziós politikának nagyon nagy szerepe van ezen a területen, és ezt kell kihasználni messze menően. Nagyon jól megfogalmazza ezt a jelentés. A helyi hatóságoknak is fontos szerepük van a kohézió területén, illetve a fejlesztési stratégiákba beépítve a regionális, illetve a helyi vonatkozásokat a kreatív iparágak valóban jó értelemben tudnak hozzájárulni ehhez a fejlődéshez. A KKV-k többször szerepelnek, és hangsúlyoznám, hogy a kreatív és kulturális iparágak természetüknél fogva finanszírozási nehézségekkel küzdködnek, és ezen is segíteni kell. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Péter Zimon, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Vlacek úrnak is, nagyon részletes a jelentés. Lenne egy kis kiegészítésem. Hogyha az úgynevezett kreatív iparról beszélünk, a kultúra annak egy része. A kreatív ipari szektor sokkal több mindent jelent. Hogyha a második pontban kultúrát említünk, akkor az olyan intézményeket is meg kellene említeni, amelyeknek a célja a szakmai képzés a kreatív iparágak számára. Például kreatív gazdasági központok nagyon sok országban léteznek, például a webmesterek, a webdesignoknak a tanítása mindenütt Európában. Ez ugyanaz, mint az ipari üvegházak, így működnek ezek a központok, és például Németországban nagyobb kapacitáson működnek, mint az egész gépkocsi iparág. Mikhail Tajrer, please. Mikhail Tajrer következő. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák, képviselőtársak. Az ALDE szempontjából szeretnék néhány megjegyzéssel élni. Először is a zöld könyvben a kultúra és a kreatív gazdaság kifejezés áll tehát gazdasági aspektusokat említ a zöld könyv ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban viszont eh, azt tenném hozzá, hogy a kultúra hordozói sok esetben nem gazdasági alapon működnek, és éppen az önkéntesség európai éve alapján kell megemlítsük, és megemlíthetjük, hogy eh, az a határ, nagyon nagy vita folyik arról, hogy mi a kultúra, és a kultúra egyen lehet, fennállhat-e köztámogatás nélkül. Nem akarok ebbe a vitába most ezt a vitát megnyitni, nem szeretném, ám aláhúznám, hogy a bizottság gondolatait a kultúra és a kreatív gazdaság területére korlátozta. Erre vonatkozóan kell meghatároznunk a támogatás, az EU támogatás céljait. És a közcélt, a közérdeket kell konkrétan meghatározni, és arra vonatkozó módszertanokat meg, meghatározni. Szerintem a közérdek alapján lehet a támogatásokat nyújtani, illetve a piachoz való hozzáférés feltételeit javítani. Itt játszhat szerepet az Európai Unió. Péter Simon nem említette azokat a projekteket, amelyek például Mannheimben a akkori misszió során Pop Akadémia példáján nagyon jól láthattuk ennek a megvalósulását, tehát a strukturális és regionális alapokból észszerű ezeket a kezdeményezéseket is támogatni. Az is fontos számunkra ugyanakkor, hogy korlátozott támogatásokról beszéljünk, és hogy a cél az kell legyen, hogy a kreatív gazdaság aztán meg tudjon állni a piacon is tehát ne hosszú távon szoruljon ö, támogatásokra, hanem a támogatás révén önállóan tudjon a piacon aztán megélni. Az ALDE ö, tehát alapvetően támogatja a zöld könyv által kijelölt csapás irányt. Thank you very much. would like... Köszönöm szépen. Szeretne hozzászólni a jelentést? te ő nem ragaszkodom hozzá, csak hogyha akar. To připomínky, dělala jsem si hustě poznámky a... Igen, én nagyon sok mindent följegyzeteltem, és majd válaszolok írásban. Elnök, köszönöm szépen. Február 3-a, 6 óra a módosító indítványok határideje. Most pedig Egységes piac a vállalkozásokért és növekedésért Szofi Okon. Szofi, tiéd a szó. Pardon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen ez a véleménytervezet, amely önök előtt szerepel, ez gyakorlatilag az IMCO bizottságnak készült, amely ennek a témának a felelőse. És az IMCO-nál három jelentés készül. Az egyik a belső piacról, a vállalkozások és a növekedés érdekében, aztán egy másik az európai polgárok szempontjából, a harmadik pedig a jó irányítás, illetve a partnerségek lehetőségeinek a felhasználása az egységes piacon. Tehát elnök asszony, számomra létfontosságú, hogy a regionális politika elvégezze a maga feladatát, illetve az egységes piaci okmány alá tagozódjon be. Az európai építés folyamatának a létfontosságú részéről van ugyanis szó. Az egységes piac ezeket a célokat szolgálja, és a javaslat egy lépéssel előbbre visz bennünket, mert egyrészt az állampolgárok érdekeit szolgálja, másrészt pedig a vállalkozások fejlődését. A belső piac a regionális politikával is igen erősen összefügg. Ezért alapvető a jelentősége annak, hogy a Regi Szakbizottság kifejtse a véleményét, illetve az IMCO számára segítse az egységes piaci okmányjal kapcsolatos dokumentumok megfogalmazását. A regionális politika, illetve a belső piac politikája szorosan összekapcsolódik, egymást kiegészítő elemekről van szó, és egy erősebb Európa jövőjét alapozhatjuk meg általuk. A növekedést, a versenyképességet szolgálják. A véleménytervezet a maga korlátai között fogalmazza meg ezeket a meglátásokat. Alapvetően itt a három IMCO eh, jelentésből indulunk ki, és számunkra a regi részére mindezt egyetlen véleményben kell kifejteni. Tehát egyrészt a versenyképesség, a növekedés nyilván a központi elem, a regionális politikának ezek igen erős összetevői. Az európaiak számára az egységes piac, illetve a jó irányítás gyakorlatának a bevezetése és a vállalkozásoknak a segítése eh, fontos. Tehát számos jellemzőre kell egy korlátozott jelentés mm, szövegében felhívni a figyelmet. Ami a tervezetet illeti, a lényegre hívnám fel a figyelmet. Első pontként az Európai Bizottság megközelítését helyesnek tartom. Annyiban, hogy a regit összekapcsolja az egységes piaci okmánynak a létrejöttével, és én ebben lehetőséget látok arra, hogy ismét kifejtsük a belső piac megerősítésének az igényét, illetve a regionális politikai összefüggéseket hangsúlyozzuk. A második pont, amelyet kidolgoztam, arra emlékeztet, hogy a regionális politikának mi a lényegi célja összefüggésben a belső infrastruktúra fejlesztést szolgálunk. Mit is jelent ez? Azt, hogy bárhol is van a székhelye egy vállalkozásnak, legyen az akár egy távoli helyszín. Fontos, hogy a piac számára egyformán elérhetővé tegyük a vállalkozásokat, és ez a szociális kohézió, illetve a területi kohézió e, ismérveit is felveti. És ez Hán biztos ötödik jelentésében e, is szerepel. Aztán a belső piac korszerűsítésére is szükség van ebben az értelemben. A regionális politika programozása erre kell, hogy irányuljon. A látható határokat légiessé kell tenni a területi együttműködés révén. A harmadik pont pedig arról szól, hogy el, megoldásokat szeretnénk javasolni az egységes piaci okmányjal összefüggésben. Számos megoldás részleteire utalunk itt. Vannak ezek között nem túl időigényes ügyek is, például az, új pénzügyi eszközök kidolgozása a regionális politika szolgálatában. Például a projekt kötvényekre gondolok ennek keretében, de akár ezen túlmutató megoldásokról is beszélhetünk mérehatóan ki kell dolgozni az infrastruktúra, illetve a közlekedésfejlesztés támogató eszközeit. Aztán egy második lehetőség, az irányelvek átültetésével összefüggésben hatékonyabbá kell tennünk a munkát. Fontos lenne, hogy a tagállamok a különböző irányelveket maradéktalanul átültessék, és eltökélten ebbe az irányban kell haladni. Aztán pedig A területi együttműködés költségvetését is következetesen végre kell hajtani. És mit asszony, Mári Terez, a területi kohézió nagykövete tulajdonképpen a középpontjába került ezeknek a törekvéseknek, és három megoldást is javasoltunk. Ezeket vitára szeretném ajánlani. Ennyit akartam elmondani a jelentés, illetve a véleménytervezetről. Ami az időkereteket illeti, elnök asszony biztosan megerősíti, hogy mi a módosítók leadásának a határideje, és az biztos, hogy február 28-án lesz a regi következő ülése. Köszönöm, két árnyék előadónk van. Kívánok-e hozzászólni? Köszönöm. Igen. Árnyék előadó vagyok ebben a szakbizottságban és a belső piaci szakbizottságban is. Köszönöm a jelentéstevő kiváló javaslatait. Van néhány olyan pont, ugyanakkor, ahol az a véleményem, hogy a regionális szakbizottság különös felelősséggel bír, és ezeket tovább kell vigye. Ilyen értelemben nyújtok be módosítókat, majd például azt szeretném kérni, hogy a közkiadások kérdésével külön foglalkozzunk. Az Európai Bizottság jelezte, hogy értékelését végzi el ennek a területnek majd. Hogy hívják? a kollégámat, akinek a nevét mint eszembe, aki ezzel foglalkozott. Nos tehát, csütörtökön a vonatkozó zöld könyv megjelenik, és a a szakbizottságunk azt várja, hogy ezen a területen nagyobb rugalmasság valósuljon meg, mint eddig volt érzékelhető, nagyobb játékteret hagyjunk, illetve egyszerűbb legyen a szabályozás. Vasáknak hívják, eszembe jutott. Vasák úr írta a jelentést, elnézést kérek tőle, meg a többiektől is, hogy elfejtettem a nevét. De hát ezzel a jelentésnek foglalkoznia kell, mert az Európai Bizottság az értékelésében is e témában foglalkozott, erre ki kell térnünk. Ez egyik pont. A másik, amelyet szívesen látnék a jelentésben, a megerősített együttműködés módszertana. Ha elolvassuk a Lisszaboni szerződést, látjuk, hogy a területi és a helyi önkormányzatok erőteljesebb jogokat, jogosítványokat kaptak. És a kormányzás területén az Európai Bizottság megilmíti azt is, hogy egységes piacsal foglalkozó intézkedés csomagra is vonal, vonatkozik ez. Ám a nem kormányzati szervezetek és szakszervezetek, önkormányzatok utolsó pontban szerepelnek. Csak ez eléggé sajátságos szerintem, nem a megfelelő irány, úgyhogy a helyi és regionális önkormányzatok erőteljesebb megjelenítését szívesen látnám a jelentésben, és ezt különösen a régiók bizottságának érdemes megszívlelnie, hiszen végsősorban az önkormányzatok hajtják végre helyben az Európai Uniós jogszabályokat, ezért a jogalkotásba jobban be kell kapcsolni őket, hiszen rájuk vonatkoznak ezek a jogok. Aztán az, a szolgáltatások, a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó intézkedés csomag 2000 11-re jelentette be a bizottság vonatkozó javaslatát, erre is gondolnunk kell, és az EMEI rendszer jó példaként szolgálhat, ki kéne emelnünk ezt, a végrehajtás, ez a közigazgatások európai tétele tekintetében kiváló példa ez, ugyanakkor sok vita övezi. Először tehát értékelnünk kell, mielőtt más területekre is kiterjesztjük ezt a módszertant. Elnézést kérem, de négy előadás, négy előadónk van. A szocialista előidéző. Köszönöm. Lenne egy általános megjegyzésem az egységes piaci törvényt illetően. Az egységes belső piac bevezetése sokat ígérő volt. Sajnos a bizottság a továbbiakban nem követi a politikai ötletet. minden rész ugyan szükségesnek tűnik, de valahogy hiányzik köztük az összefogó elem. Az az 50 rész úgy néz ki a bizottság listáján, mint egy kívánságlista. Ez az intézkedési csomag a vállalkozásokkal kezdődik, de a fogyasztókra csak a második fejezetben kerül sor. Hát hogy mondjam már el, a bizottság mindig azt mondja, hogy az egységes belső piacnak a szíve az európai állampolgárok. A bizottság semmit nem mond a szociális következményekről és ezek elemzéséről. Ez az előzetes véleményem. Okoni asszonynak szeretnék köszönetet mondani, nagyon jó a jelentése, és nagyon sok jó dolog van benne, különösen a Regiszok Bizottságnak a véleménye. De van még azért módosítani való, be is fogunk adni néhányat. Néhányat, ha is soroljak föl. Először. Első pont. Üdvözöljük a bizottságnak a javaslatát, de már említettem, hogy nem elegendő. Mindennek előtt sajnálatos, hogy a bizottság javaslata nem említi a társadalmi következmények elemzését. Négyes pont. Azt mondja, hogy a belső piac milyen fontos a kormányok számára. De jobban ki kellene domborítani azt, hogy a koronyoknak hogyan és miért fontos. Hiszen ez egy kétélű dolog. Ahogy a bizottság a belső piacot megpróbálja megteremteni, ehhez elengedhetetlen a regionális politika is. Tisztázhatnánk, hogy a régiók milyen értéket jelentenek a belső piac számára. Hetes pont. A kondicionalitás. Még elég sok kérdés nyitva maradt, Okoni asszony is említette. Fölmerül a kérdés. Talán az ösztönzőkkel vissza lehet élni. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán ide tartozik -e ez ebbe a jelentésbe. Ez az állásfoglalás véleményem szerint nagyon kiegyensúlyozott, figyelembe véve, hogy milyen rövid ideje volt, Okoni asszony kitűnő munkát végzett. Köszönöm szépen, elnök. Eh, Mikael Teurer, would you like to... Mikael Teurer szeretne beszélni? Nem. Akkor Orgyul Szaké a szó megint. Pani předsedkyně, dámy a pánové, chtěl také ocenit tuto zprávu a dovolte mi pár krátkých komentářů.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 I would like to stress that the role of uh, local and regional municipalities is also very strong and important. Nagyon fontos és erős szerepvállalásról beszélhetünk. Másfelől pedig gyakorlatias megközelítéssel azt mondhatjuk, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos politikákkal is, illetve problémákkal foglalkoznunk kell, infrastruktúrát kell fejlesztenünk, Egyensúlyra kell törekednünk a környezetvédelem, illetve ennek a biztonság és az új infrastruktúra között. Köszönöm. Angurakis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogyha szeretnénk hozzájárulni ehhez a megbeszéléshez, ahhoz a jelentésünk ki kellene, hogy mondja, hogy ami az eredményeket illeti, ezek katasztrofálisak. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor 20 millió embernek nincs munkája, és arról beszélnek, hogy van egyáltalán Európai Unió. Támogatási mechanizmusokról beszélünk, európai támogatási mechanizmusokról, de még egységesebb piacot akarunk. Elnökasszony, az Európai Unió régióit figyelmen kívül hagyják, nincs elég munkájuk. Vannak olyan régiók, ahol beszélünk róluk, és nem teszünk semmit. Beszélünk, úgy csinálunk, mintha a legelső évben lennénk, több tíz intézkedésről beszélünk, de utána egyáltalán foglalkozunk vele. Elnézést, hogy én ilyen hangot ütök meg, de ez az igazság. Ma eljutottunk odáig, ahogy az, a magyar elnökség szponzorokat keres ahhoz, a Volkswagen-t, a siemens a Samsungot csak azért, hogy a magyar soros elnökséget támogassák, mi pedig ezzel foglalkozunk. Hát azt hiszem, hogy ezek a régiók nagyon szenvednek. És ebben a teremben most már ki kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen nem halad tovább a belső piac, és azt hiszem, hogy nincs már értelme a belső piacnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you very much, Marie-Thérèse Sánchez. Marie-Thérèse Sánchez mi következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem nagyon gyorsan megfogalmazni a mondandómat. Szofi Okoninak szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a kiváló munkáért, a területi kohézió, a, az egységes piac fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Fejleszteni kell a versenyképességet, a vállalkozások körülményeit kedvezőbbé kell tenni, a határokon átnyúló együttműködést erősíteni kell, mert ez az áloga a növekedésnek, és annak, hogy komoly értéket tudjunk előállítani. Ennek érdekében tehát fejleszteni kell a belső piacot, és alapvetően az európai polgárok érdekében történik mindez. Az egységes piac a területi politika, a regionális politika középpontjában kell, hogy maradjon. További érvet jelent ez számunkra. A regionális politika a beruházási politikáról szól, a különböző európai gazdasági szereplők közötti versenyt is erősítheti. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy reagálnak a belső piac kiteljesítésére és befejezésére, de beszéltünk a területi dimenzióról. Talán ki kellene domborítani ezt ebből a dokumentumból. Nem szabad, hogy ez légüres térben mozogjon, hanem valahogy erősebben kellene fogalmaznunk. Itt határon átnyúló tevékenységekről is szó van. A gazdaság területén, például a hatos fejezetben, ezt ki kellene domborítanunk, én ezt támogatom, ezt a fejezetet. Párbeszédre van szükségünk A konvergencia, a versenyképesség, ezek is nagyon fontos elemek. Talán még nem állunk készen arra, hogy milyen irányba haladunk, talán még átmeneti szabályokra van szükségünk, de azért meg kell néznünk, hogy egyáltalán támogathatjuk-e ezeket az intézkedéseket. Elméletileg ez ugyan megy, de nem tudom, hogy tartalmilag ez mit jelentene. Egy utolsó megjegyzésem lenne. Európa egyre inkább specializálódik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos régiók bizonyos iparágakra specializálódnak. Képkocsi gyártás, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységek um, szétfragmentálódnak. Erre is megoldást kellene találnunk a regionális politikában is megjelenik már ez a specializáció. Attól tartok, hogy a nagy beruházások, különösen Görögországban, különösen azzal a célral indultak be, hogy bizonyos régiókat jobban integráljanak. Ez azonban nem működött. Nem szabad azt megengednünk, hogy bizonyos régiók egyre inkább lemorzsolódjanak. Sőt, pontosan az a cél, hogy egyre inkább integrálódjanak. Európának nagyon sok eszköze van. Gazdasági, ökológiai, társadalmi eszközök, minden aspektust figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Erminia Mazzoni, please. Grazie, Presidente. Io mm, voglio esprimere il mio... Köszönöm szépen, elnök asszony Üdvözlendőnek tartom a véleménytervezetet, amelyet megkaptunk, mert úgy gondolom, hogy jó javaslatokkal szolgál az illetékes szakbizottság számára. Számos kérdés valóban felmerül, ahogyan hallhattuk, és a szakbizottságunknak foglalkoznia kellene ezekkel oda kell figyelnünk a jövőbeni fejlesztés, a regionális, illetve a kohéziós politika összefüggéseire. Örülök annak is, hogy az árnyék előadók ilyen jó javaslatokkal álltak elő. A belső piacot tekintetbe kell venni a fejlesztése során az európai polgárok érdekeire kell összpontosítani, hiszen róluk értük működik, róluk szól értük működik a belső piac, és a véleményünkben ezt kell megfogalmaznunk az IMCO számára, illetve a petíciós bizottság számára is, amely foglalkozik többek között az állampolgárok jogaival, és ez már a szükséges garanciák kérdését érint, illetve fogyasztóvédelemmel is kapcsolatos. Ebben a véleményben ez a megfontolás nem szerepel, vagy legalábbis nem hangsúlyos. A regionális szakbizottságnak azonban nagyon fontos a regionális, illetve a kohéziós politika összefüggései miatt. Az a cél, hogy az egyensúlytalanságokat rendezzük, megoldjuk, és mindenki számára egyenlő esélyeket teremtsünk elsőként az európai polgárok számára. Egyetértek a hetes pontban a feltételrendszerre történő hivatkozásra. Úgy gondolom, hogy valóban a figyelmünket erre kell ráirányítani, és óvatosságra kellene intenünk, ahogyan Szokoni asszonytól eh, és hallhattuk ezt hogyha szélesebb körben megvitatjuk ezt a témát. Akkor egyrészt a beruházások, a fejlesztések jelennek meg. És én úgy látom, hogy nem elsősorban egzisztenciális kérdésről van szó, hanem a területi a szociális, illetve gazdasági különbségeket kell tekintetbe vennünk. Erre föl kell mindenkor hívni a figyelmet, és hangsúlyoznunk kell a fejlesztésnek a jelentőségét a kohéziós, illetve regionális politikában. Elnök, köszönöm, Michel Tajrer, tessék. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, ich hab... Elnök asszony, kedves kollégák, nem is kértem szót először, de aztán a vita során az a benyomásom keletkezett, hogy nagyon fontos a Regiszakbizottságban, bizonyos fogalmakat tisztázni, vagy kiinduló pontokat tisztázni. Ha a piacot hibáztatják mindenért, akkor alapvető kérdések merülnek fel. Én úgy gondolom, hogy a regionális fejlődést kellene figyelembe venni inkább Európában. Nyilván, hogy az eurozónában vannak feszültségek azért, mert nem egy szinten fejlődnek az egyes tagállamok gazdaságilag. Vannak olyan régiók, amelyek lemaradnak gazdaságilag, azok a régiók, ahol a versenyképesség, a kulturális és politikai háttér nagyon sok kritikát kapott az elmúlt években. A kérdés számomra természetesen az, hogy mi tényleg azt gondoljuk, hogy egy ilyen világban, ahol a népesség egyre inkább szaporodik, az erőforrások csökkennek, ott a regionális kohéziót és a területi kohéziót úgy lehet növelni, hogy a piacot kiiktatjuk, a versenyképességet kiiktatjuk? Hát ezt azért kétségbe vonnám. Nem sokszor láttunk olyat, hogy egy jóléti szintet ért volna el egy olyan rendszer, amely a kereskedelmet és a versenyt ne támogatta volna. Talán félreértettek a kollégák. Én mondtam, hogy vigyáznunk kell, hogy nehogy rossz irányba menjünk. A belső piac, ez az egész európai népesség jólétéhez vezet. Persze lesznek regionális különbségek. Akik versenyképesebbek voltak, azok többet profitáltak. Másoknak nehézségeik támadtak, mert nem voltak elég versenyképesek. Egyébként nem csak egyes országokról van szó, még a nagyon erős népgazdaságokban is vannak olyan régiók, amik nem teljesítenek túl jól akkor felmerül a kérdés, hogy mi a regionális politika szerepe. Az előadónak Okoni asszonynak nagyon hálás vagyok. Szerintem jó a beállítottsága. A regionális politikának az a célja, hogy segítséget, beruházást, infrastruktúrát, képzést adjunk annak érdekében, hogy a piaci részvételt támogassuk. Tehát ez egy olyan politika, amely piaci konform, versenyképességet fokozza, és ezzel hozzájárulunk a belső piachoz. De ez a vita számomra azt mutatja, elnök asszony, hogy itt, hogy erről beszélünk, hívjuk meg Mário Montét, vagy a belső piaci biztost, hogy velük beszéljük meg ezeket a kérdéseket. És amit kritikusan látunk, azt mind átbeszélhessük rögtön közvetlenül a bizottsággal. Egyszerűen csak ez lenne szerintem az egész vitának az alapköve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. François Alfonzi a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy valóban érdekes jelentés, és érdemes mélyebben foglalkoznunk vele. A, az egységes piac dinamizmust, fejlődést, lendületet jelent a gazdaság számára, és az európai polgárok érdekét is szolgálja. Az egységes piac azonban természeténél fogva nem alakítja ki a társadalmi-szociális egyensúlyokat. Ezt hangsúlyozza az Európai Bizottság, amikor a javaslataiban a szolidaritásra rámutat, és hogy ennek nagy a jelentősége. Tehát nem szabad szem előtt téveszteni az ideológiai, illetve eljárásbeli kérdéseket. A versenyképesség nagyon fontos. A gazdagabb régiók sorsát össze kell a kevésbé fejlett régiókéval hangolni. Ehhez pedig szabályozásra van szükség a bizottság jelentése ezekkel az ügyekkel foglalkozik, és valóban felsorolja a fontos kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom. Okoni asszony szeretne záró szavakkal élni? Csak annyit mondanék. Meghallgattam ezeket az észrevételeket a vita során, nagy figyelemmel hallgattam ezeket a felvetéseket, és igyekszem majd az álláspontomat közelíteni az elhangzottak alapján. Lambert van Nistelrooynak annyit válaszolnék, hogy van egy köztes kategória. Érdemes mélyebben belegondolnia ezekbe a kérdésekbe. A kivezetéssel, a phasing out-tal szemben létezik egy másfajta lehetséges megközelítés, egy köztes kategória, amely egy biztonságosabb, koherensebb rendszert biztosít hosszú távra, és a kohéziós politika egészét felöleli. Ezeket a benyomásokat szeretném önöknek elmondani, illetve a hatos cikkre hívom fel a figyelmet, amely utal erre a kategóriára. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk az erről a, vitáról, erről a jelentésről szóló vitát. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a módosító indítványok határideje február 3-a délután 6 óra. Ezen kívül mindenkit tájékoztatok, hogy van még két jelentés, amit ma kellett volna megvitatni az egyik Gájer úr jelentése 2009. évi mentesítés, Karonna úr, Európa világ első számú turisztikai célpontja. Hát a raportőrök engedélyével holnapra halasztjuk ezeket, és most mindenkit tájékoztatok, hogy a magyar soros elnökséggel tartjuk meg a találkozót, a miniszter már megérkezett, és így aztán a kilencedik napi rendi pont következik. Kedves kollégánk! Szeretném, hogyha mindenki helyet foglalna, mert megkezdjük az ülésünket. Velünk van ma Fellegi Tamás miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Magyar Soros Elnökség részéről. Az ő feladata az, hogy a kohéziós politikát felügyelje a magyar soros elnökség alatt. Brüsszelben ülés, ülést követ, úgyhogy remélem, hogy túléli ezt az ülést is, de számunkra nagyon fontos, hogy eljöjjön ide személyesen, és reméljük, hogy jó kapcsolatokat alakítunk ki a magyar soros elnöksége. Kedves kollégák, a miniszter úr bevezetőjével kezdjük, utána pedig kérdések, megjegyzések és eszmecsere következik, de mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet, mert szeretnénk elkezdeni az ülést. Akinek más megbeszélni valója van, kérem, hagyja el a termet. Miniszter úr, azt hiszem, hogy odaadhatom önöknek. És kérem, kezdje meg a bevezetőjét. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Minden, remélem mindenki hall, jól hall. Mielőtt magyarra váltok, hogy bemutassam a magyar elnökség prioritásait az önök szakterületén, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak, és kifejtsem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium milyen feladatkörrel bír Magyarországon. Hét hónappal ezelőtt új kormány alakult Magyarországon, ami egy, egy integrált forrás gazdálkodási miniszter, minisztériumot állított fel, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mely az ország fejlesztési politikáját fogja össze, energetika, klímaváltozás elleni harc, távközlés, az állami vagyonabból a gazdálkodás, illetve közbeszerzési politikák tartoznak a tárca hatáskörébe. Ezen belül pedig az én konkrét felelősségem a magyar elnökség képviselete, a kohéziós politika és a regionális politikák tekintetében. Most pedig magyarra váltok, bemutassam a programunkat. Köszönöm. tisztelt elnök asszony tisztelt képviselő hölgyek és urak! a magyar elnökség az ötödik kohéziós jelentés <clears throat> nyilvánosságra hozatala és annak érdemi vitája valamint a two thousand and thirteen utáni időszakra vonatkozó jogszabálytervezet megjelenése közötti periódusra esik. célunk ezért hogy elnökségi időszakunk végére közös érdemi álláspontot alaktsanak ki a kohéziós politika jövőbeni irányáról kulcselemeiről és más politikákhoz való kapcsolódásáról. a lengyel elnökségnek úgy kvánjuk átadni a kohéziós politikával kapcsolatos feladatainkat hogy megfelelő előkésztettségű garantálja a további eredményes munkát elsősorban a two thousand and thirteen utáni időszakra vonatkozó jogszabálytervezetek tárgyalását a kohéziós politikát a tagállamok az elmúlt években elsősorban informális keretek között szakértői szinten vitatták meg. a téma jelentősége miatt a magyar elnökség e gyakorlaton változtatva magas politikai szinten képviseli a kohéziós politikát. ennek egyértelmű jeleként a kohéziós fórumon orbán viktor miniszterelnök úr tartja a nyitó beszédet míg engem ért az a megtiszteltetés, hogy a fórum záró szekciójában ismertessem a magyar elnökség programját a kohéziós politika területén. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Munkájukat megkülönböztetett figyelemmel követjük és nagyra értékeljük. Tudjuk, hogy ez a bizottság elkötelezett a kohéziós politika mellett. Az önök probléma felvetései, észrevételei, javaslatai rendkívül értékes támogatást, és hathatós segtséget jelentenek a magyar politika formálásához és megvalóstásához. úgy gondolom ezért hogy a magyar elnökség megfelelő partner lesz a parlament a tanács és a bizottság előtt álló közös munkában. a lehető legeredményesebb együttműködés kialaktása érdekében a magyar elnökség folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja majd a bizottság tagjait. a magyar elnökség elkötelezett abban hogy a kohéziós politika pozcióját a tanácson belül is erőstse. úgy látjuk hogy indokolt és hasznos lenne a two thousand and eleven júniusi európai tanács ülésén összegezni az első félévben összegyűlt releváns üzeneteket. önálló tanácsi formáció hján a magyar elnökség a kohéziós politika napirendre vételét tervezi az általános ügyek tanácsa február twenty one i ülésén korábbi gyakorlatot követve informális miniszteri találkozót szervezünk májusban a területfejlesztés és a kohéziós politika jövője témában magyarországon. üdvözöljük a bizottság által késztett ötödik kohéziós jelentés megjelenését. egyetértünk a jelentés következtetéseiben felvetett javaslatokkal úgy véljük azonban hogy a részletek további egyeztetése közös értelmezések kialaktása mindenképpen szükséges Engedjék meg, hogy most néhány szót szóljak a kulcskérdésekről. Az előzetes visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a kohéziós politika fenntartásában és modernizálásában minden tagállam érdekelt. A gyakorlati tapasztalatok és az új kihívások tükrében a mérsékelt változtatás közös érdek, ha a korszerűsítés figyelembe veszi a kohéziós politika sajátosságait, a hatékonyságra és eredményességre fókuszáló megalapozott értékelésekre épül. a kohéziós politika célja nem az újraelosztás. a kohéziós politika csupán eszköz a forrásallokációnál. akkor eredményes ha minden egyes tagállam minden egyes régió hatékonyan használja ki a lehetőségeit és gy bővti a termelést fokozza versenyképességét a kohéziós politika vitája során figyelemmel kell lennünk az európa two thousand and twenty stratégiában rögztett uniós célok megvalóstására is. fontos hogy részben az infrastrukturális beavatkozásokkal megteremtsük a versenyképesség növeléséhez szükséges előfeltételeket is. a végrehajtás során a válság következtében szűkösen rendelkezésre álló erőforrások miatt is arra kell törekednünk hogy a forrásokat az eddigieknél hatékonyabban és eredményesebben használjuk fel. A felesleges adminisztratív terheket meg kell szüntetni, a szabályozást egyszerűbbé, egyértelműbbé és átláthatóbbá kell tenni. Mindeközben a pénzgazdálkodás szigorú elvei nem sérülhetnek. Az egyszerűsítés a szabályok megfelelő alkalmazását és a végrehajtással kapcsolatos hibák csökkentését eredményezi néhány stratégiai téma részletesebb körüljárása segthet abban hogy a készülő jogszabálytervezetek javaslatait az eddigi tapasztalatokhoz a tagországok sajátosságaihoz igényeihez és közös érdekeihez igaztsuk. az elnökségi időszakunk alatt ezért az alábbi területekhez tartozó témákkal kvánunk leginkább foglalkozni az EU 2020-as célokkal való összhang tematikus koncentráció, a kohéziós támogatások és a nemzeti reformprogramok kapcsolata, eredményorientáció, kiemelt, kiemelten eredményességet segítő ösztönző rendszerek, és negyedik, integrált megközelítés, alapok közötti koordináció, az európai szociális alap szerepe a kohéziós politikán belül. Röviden kitérnék az egyes pontok tartalmára. Az EU 2020-as célokkal való összhang és a tematikus koncentráció kérdésében az uniós szintű célmeghatározás mellett a nemzeti, regionális és helyi szintek igényeinek figyelembevételére törekszünk. A felzárkózási és az Európa 2020-as céloknak a megvalósítás során összhangban kell lenniük. A magyar elnökség az Európa 2020 stratégia végrehajtásában az egyik rendkívül fontos, de nem kizárólagos eszköznek tekinti a kohéziós politikát. A versenyképességi célkitűzések mellett nem téveszthetjük szem elől a kohéziós politika hagyományos, szolidaritást hangsúlyozó céljait sem. A kohéziós politika döntő szerepet fog játszani abban, hogy a régiók érdemben részt vegyenek az unió új jövőképének sikeres megvalósításában a hagyományos alulról felfele történő éptkezés a place based elv következetes alkalmazása nélkül ugyanis a stratégiai célok elérése lehetetlen. úgy véljük hogy a többszintű kormányzás egyik legjobb példája és eszköze az unióban éppen a kohéziós politika. bár a politika középpontjában az európa two thousand and twenty stratégiának kell állnia szükségszerűen tekintettel kell lennie az egyes tagállamok, régiók eltérő helyzetére. Erős kohéziós politika nélkül nincs erős Európa. A források tematikus koncentrációja nem csökkentheti a kohéziós politika hatékonyságát, az integrált megközelítés a kohéziós politika lényegi eleme. Elnökségünk ezért kulcsfontosságú kérdésnek tekinti az ágazati politikák és a kohéziós politika megfelelő egyensúlyának és szinergiájának megteremtését az Unió valamennyi tagállama érdekeinek figyelembevételével. A kohéziós politikának továbbra is jól finanszírozott, az Unió egészére, az összes régióra kiterjedő szakpolitikának kell maradnia Középpontjában a szolidaritás elvének megfelelően a fejletlenebb régiók felzárkóztatása áll. Emellett a politika segíti a fejlettebb, ám strukturális problémákkal küzdő régiókat is, és súlyánál fogva képes valamennyi tagország érdekeltségét fenntartani. A kohéziós politika hatékonyságának és láthatóságának növelése érdekében ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk az eredményorientált megközelítés erősítését. E szemléletnek mind a célok kitűzésében, mind a teljesítmény mérésében teret kell nyernie. Ehhez olyan indikátor és monitoring rendszer szükséges, amely átláthatóságot biztosít, és világosan más gazdasági folyamatok hatásaitól elkülönítve mutatja ki a befektetett források eredményét. ezek az intézkedések a kohéziós politika hitelességét támogatottságát javtva alapozhatják meg annak elfogadtatását lokális és uniós szinten egyaránt. az eredményesség érdekében új tpusú pozitv ösztönzőket szükséges bevezetni. a kondicionalitási mechanizmusok tekintetében alapvető feltétel a tagállamok közti egyenlő elbánás elvének tiszteletben tartása. Ugyancsak fontos, hogy az ösztönzőket ne kizárólag a kohéziós, hanem más politikák területén is alkalmazzuk. A feltételek és szankciók rendszerét azonban kellő több körültekintéssel és a következmények gondos mérlegelésével kell kialakítani a kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze egyben az egyetlen integrált szemléletű politika amely jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági szociális és a területi kohézió célkitűzéseinek megvalósulásához. képes továbbá az európai politikák közti szinergiák létrehozására és felerőstésére a magyar elnökség óvatossággal tekint azon törekvésekre amelyek az európai szociális alap a kohéziós politika eszköztárából történő kiválására irányulnak. úgy látjuk hogy önmagában a válság is rávilágtott a komplex megközeltés létjogosultságára. a fejletlenebb térségek olyan súlyos egymással szorosan összefüggő problémák megoldásával küzdenek amelyek kezelése kizárólag akkor lehet sikeres, ha az európai szociális alap továbbra is a kohéziós politika keretein belül marad. A beavatkozások hatékonyságának és láthatóságának növelése érdekében megfontolandónak látjuk az európai szociális alap támogatási területeinek kiszélesítését is a végrehajtás kapcsán egyetértést látunk abban hogy egyszerűstésre van szükség csökkenteni kell a programok megvalóstásával járó adminisztratv terheket nem mindegy azonban hogy hogyan. a pénzügyi rendelet felülvizsgálata során javasolt végrehajtási és ellenőrzési modell melyre az ötödik kohéziós jelentés is visszautal kérdéseket vet fel és jelentős ellenállást vált ki a tagállamok részéről. mindez szükségessé teszi a felmerülő kérdések tisztázását és azok kiigaztását. a magyar elnökségi félév során több hangsúlyos területfejlesztési feladatot is meg kell oldanunk. a magyar elnökség feladata lesz többek között az európai unió területi állapota és perspektvái című Európa egész területére kiterjedő elemzés aktualizálása, valamint az unió jövőjét formáló területi agenda felülvizsgálata, megújítása és a tagállamok eléterjesztése. A területi agenda folyamatban lévő felülvizsgálata európai szinten jelenleg az egyik legfontosabb területi tervezési tevékenység a two thousand and seven ben elfogadott területi agenda végrehajtásának hatékonysága sok tekintetben elmaradt az előzetes várakozásoktól. elnökségünk egyik stratégiai feladatának a területi agenda felülvizsgálatának folyamatát tekintjük. a felülvizsgálat során nagyobb hangsúlyt kvánunk fektetni a kormányzati szempontokra a területi tervezésre a monitoring tevékenység javtására és az agenda végrehajtásának folyamatos nyomon követésére. A területi agendán keresztül arra is felkívánjuk hívni a figyelmet, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásában a régiókra és a helyi szereplőkre sok feladat hárul. Az egyes területek hosszú távú versenyképességének megalapozása csak az adottságokhoz igazodó fejlesztéseken keresztül lehetséges célunk továbbá hogy a területi kohézió még inkább a kohéziós politika szerves részévé váljon amit a területi agendában is hangsúlyozni kvánunk. a felülvizsgált dokumentum végrehajtásában és a kohéziós politikához való kapcsolatának megerőstésében a lengyel elnökségnek is kulcsszerepe lesz. rendkvül fontos a területi szemlélet és annak megjelentése a döntéshozatal és a szakpolitika alaktásának folyamatában valamint a programozás tervezés és a végrehajtás rendszerében. a területi hatások értékelése nélkülözhetetlen a valódi eredmények nyomon követéséhez és ahhoz hogy a területi agenda prioritásai megvalósuljanak. tisztelt elnök asszony tisztelt hölgyek és urak! a következő nagy feladat a tanács előtt és itt a parlamentben a 2013 utáni időszakra való felkészülés lesz. A programozási időszak előkészítése, a tanács és parlament együttdöntési eljárása akkor kezdődhet meg időben és érdemben, ha az Európai Bizottság a kohéziós politika keretszabályait meghatározó jogszabályok tervezetét mielőbb, még 2011. júniusában bemutatja. Uh, Köszönöm. Szeretném jelentkezni a hozzászólók listájára. Okay. Beszédem zárásaként szeretném felajánlani a magyar elnökség segítségét az önök munkájához, és egyúttal kérni az önök segítségét a mi munkánkhoz. A kohéziós politika új időszakának előkészítéséhez, közös gondolkodásra és erőfeszítésekre, hatékony együttműködésre lesz szükség Engedjék meg, hogy befejezésül megerősítsem azt az alapvetést, amely egyúttal a magyar elnökség szlogenje is lett. Erős kohéziós politika nélkül nincs erős Európa, hogy az erős Európa az, amit a magyar elnökség célul tűzött ki. Ehhez még azt is hozzátehetem, hogy az erős Európa nem képzelhető el versenyképes gazdaságok, versenyképes társadalmak nélkül, amelyekhez viszont a kohéziós politikára alapjában szükség van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter, miniszter úr, nem tudom, hogy mit mondott pontosan, de nem emlékszem rá, hogy mikor volt utoljára ilyen nagy figyelem és csend ebben a szakbizottságban. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Konstantin Krell Először a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen miniszter úr, köszönjük a bevezetőjét. Hogyha a végső mondatával kezdem, hogy kohéziós politika nélkül nincs erős Európa, és ez a magyar soros elnökség mottoja, akkor fölteszem magamnak a kérdést. Miért van az, hogy a magyar soros elnökség programja, amit a múlt héten megkaptunk Strasbourgban, miért nem említette a kohéziós politikát? Hiányzott ez a szó belőle. Egyetlen egyszer sem található ebben a programban ez a kifejezés. Az egyetlen dolog, ami erre utal, az az, hogy a Duna stratégiát említették. Persze azt értem, hogy ez prioritás Magyarország számára, de azért nagyon örültem volna, hogyha a kohéziós politika itt a megérdemelt helyét megkapta volna, úgy, ahogy most azt ön ismertette. Én nagyon sok mindenben egyet értek önnel, amit szükségesnek említett, hogy mit kellene tenniük a következő hat hónapban. Természetesen, hogy a kohéziós politikában döntéseket kell előkészítenünk, és konkrétan szeretném tudni, ön mit gondol, mit fognak tenni a következő fél év során annak érdekében, hogy a jövőbeni pénzügyi tervet 2013-ra előkészítsék, tervezzék. Önnek mi az elképzelése a következő költségvetésről? Én úgy hallottam, hogy szektorális és kohéziós politikát ki akarják egyensúlyozni. Ez azt jelenti, hogy ön számára lehetséges az, hogy a kohéziós politika szektorokra bontható lenne, vagy ön, mint a többség ebben a házban, azt támogatja, hogy koherens legyen a kohéziós politika, ami nem fragmentálódik szektorokra. Engem nagyon érdekelne az, sajnos erről nem beszélt, hogy a partnerségi elvet hogyan látja, a helyi regionális szereplők együttműködését. Számunkra, a parlament számára ez nagyon fontos a jövőbeni kohéziós politika szempontjából. Lenne még egy kérdésem. Többször említette az egyszerűsítését, az eljárások leegyszerűsítését. Nagyon sok éve próbáljuk ezt már elérni, támogatjuk a magyar elnökség alatt konkrét lépéseket terveznek-e, és most akarják-e megvalósítani, vagy egyszerűen csak ez a jövőbeni jogszabályokat készíti elő. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Konstance. Súrján László a következő. Köszönöm, elnök asszony. Az én kérdésem kapcsolódik a most elhangzottakhoz amikor a Költségvetési Bizottságban azon igyekszünk, hogy meg tudjuk védeni a kohéziós politikára rendelkezésre álló forrásokat, nagyon gyakran a fejünkhöz vágják azt, hogy igen, de az állami számvevőszék, illetve az európai számvevőszék az rendkívül sok hibát talál a pályázatok végrehajtása során. Eh, én úgy látom, hogy ezek a hibák egy része a túlzott bürokráciából szakad, és ha gúnyosan mondom, a sorminták szépségét kéri számon a pályázókon, máskor pedig nagyon komoly eh, korrupcióra és egyebekre utaló gyanúk eh, veszik körül a pályázatokat. Hogy kvánja kezelni az elnökség az európai számvevő kritikai megjegyzéseit, és itt kapcsolódom Krél asszonyhoz, hogy igen, az egyszerűsítések azért nagymértékben átláthatóbbá tennék ezt a kérdést, és, ha szabad így mondanom, könnyebbé nekünk a Költségvetési Bizottságban ennek a politikának a támogatását. Köszönöm szépen! Olgyi Vlaszak on behalf Vlasak úr. Pane ministře, eh, do... Miniszter úr. Engedje meg, hogy üdvözöljem a szakbizottságunkban. Ezen kívül üdvözölném azt a lehetőséget is, ha feltehetnék néhány kérdést. Ön említette, és ezt nagyra tartom, hogy fontosnak tartja, hogy az infrastruktúrákat kiegészítsék, különösen az új tagállamokban van erre szükség, hiszen ez Európa versenyképességét erősíteni fogja. Azt is említette, hogy bizonyos, specifikus aspektusa is van a kohéziós politikának. Ezeket pontosan be tudná azonosítani? Második kérdésem. Ön említette, és azt hiszem ebben teljes mértékben igaza van, hogy mennyire fontos az, hogy a helyi és regionális hatóságokkal együttműködjünk, különösen mikor a kohéziós politika jövőjéről esik a szó. Amikor hallottam azt, hogy a soros elnökség milyen eseményeket tervez, akkor úgy láttam, hogy nincs semmiféle ülés vagy konferencia betervezve ezeknek a helyi regionális hatóságoknak, hogy önökkel találkozhassanak. Terveznek valamiért? Maybe Talán kommentálna az első kérdéskörre, vagy kérjünk még kérdéseket, vagy most reflektálna a miniszter úr? Uh, Akkor... Karim Deli a következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt a szakbizottságunkban. A kérdésem a következő. Elégedetten látom, hogy a városi dimenzió fontos kérdésként szerepel, és számos rendezvény is erősíti soros elnökség idején, a magyar elnökség idején a városfejlesztésnek a, a súlyát. Például föl kell tegyük azt a kérdést, hogy az a globális felmelegedés kezelése terén hogyan léphetünk előre. Alapvetően ez arról szól, hogy milyen szerepet játszik az energetika ebben. Ezt a problémakört hogyan igyekeznek kezelni, ez az első kérdésem. A második pedig említette a kormányzás kérdését. Hán biztos a városoknak a szerepét igyekszik definiálni, és úgy gondolom, hogy önök is részt vesznek e- ebben. Alapvetően a városok szerepét kell kiemelni az éghajlatváltozás kezelésében. Tehát a holnap városai, hogy néznek majd ki, az új finanszírozás hogy alakul, és azzal zárnám, hogy valójában az indikátorok, a mutatók kérdése is felmerül. Én Franciaország központi régióját képviselem, Európa egyik leggazdagabb régiója ez, ennek ellenére belső problémákkal küzdünk. Világos a feladvány, és ezt szeretném megkérdezni. A GDP-vel kapcsolatos kérdéseket az elnökség hogyan kezeli majd? Talán a régiók szerepét nem csak ez jelzi, de úgy gondolom, hogy a GDP-ről is szót kell ejteni. Köszönöm. Talán úr tehet még fel kérdést, aztán a miniszter úr kapja meg a szót, hogy reflektáljon ezekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszter urat a Magyar Soros Elnökség képviseletében. Még akkor is, hogyha a politikai kohézió szempontjából a magyar elnökségnek sok munkája lesz. Az időzítés Hát ez elég szűk idő, hat hónap a stratégia szempontjából viszont nagyon fontos lenne a turizmus területén is. Én remélem, hogy az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk nagyon jó partnernek bizonyul ebben a vitában. Két kérdésem van. Az első kérdés, ön hogyan látja az ötödik kohéziós jelentésnek a célkitűzéseit, nevezetesen a strukturális alapok erőforrásait makroökonómiai szempontból. Gyakorlatban ön szerint lehet a stratégiai jelentésekkel valamit kezdenünk? Második kérdés. A regionális együttműködést hogy látja a kohéziós politika keretében? Az erőforrások kérdése az ilyen stratégiás támogatására megfelelő, vagy ön nem hiszi, hogy ezek elegendőek lennének? Köszönöm. Igen, akkor átadom a szót. A kérdéseket. A... Őszintén szólva, Krélasszony felvetése a, a, arról, hogy a, miért nincs a magyar programban eh, a kohéziós politika eh, szó szerint eh, emltve én azt gondolom hogy azt tudom megismételni amit a bevezetőben elmondtam és azzal a nyugodt lelkiismerettel tehetem hogy, hogy ezt a november seventeen én amikor először a magyar kormány és az európai bizottság brüsszelben találkozott majd ezt január elején megismételtük Budapesten, akkor eh, a kohéziós politika mind a két eh, alkalommal teljes mértékben kiemelt eh, kérdéskör volt, amit a közös ülésen megvitattunk. Tehát mi folyamatosan azt jeleztük, hogy a kohéziós politika az kiemelten fontos kérdés a magyar elnökség alatt. Ezt tudom megismételni, és, és azt ezzel összefüggésben, hogy eh, a kohéziós politikára eh, valóban úgy tekintünk, mint az egyik legfontosabb eh, olyan stratégiai eszközre, amely az Unió két alapvető irányát ebből a szempontból tudja képviselni. Az egyik a hagyományos felzárkóztatási politikai és szolidaritási elvre épülő politikai irány, és a másik, hogy az uniónak szüksége van versenyképességre, versenyképesség növelésére, amelyben a kohéziós politikának kiemelt szerepe van. Tehát az én megítélésem szerint a kohéziós politika fontossága a magyar programon keresztül úgy kell, hogy értelmeződjön, hogy ez folyamatosan keresztbe, horizontálisan megjelenik azokban a témákban, amelyeket mi a prioritás szempontjából kiemeltnek tartunk. Ez be, ide tartozik az is, amit több kérdésben előjött, és amit én magam is említettem, ugye ez az infrastruktúra eh, fejlesztési kérdés, valamint az, hogy a, a, a kohéziós politikának eh, egyenlő elbánás elve alapján ki kell terjednie az európai eh, régiókra, és ki kell terjednie azokra a területekre is, amelyeknek a felzárkóztatás már nem olyan jellegű problematika, nem olyan jellegű kérdés, nem kifejezetten a versenyképesség az, ami meghatározó eh, feltételként, problémaként eh, jelenik meg. Ezt tudom mondani a magával a program füzettel kapcsolatban eh, föltett kérdést. Tehát szeretném, hogy, hogy higgye el, fogadja el, hogy a kohéziós politika az egy meghatározó Eh, iránya a magyar elnökségnek ez, ez mutatkozik a duna stratégiában ez mutatkozik a roma stratégiában amelyeket kiemelt eh, irányokként jelöltünk meg a, a, a, a magyar elnökség prioritásai eh, között. én azt gondolom hogy a, másik kérdésére áttérve én a, költségvetési tervezés során és a költségvetéssel felfogásában én a második eh, állásponton vagyok, azt támogatom, tehát a koherens megoldást, és nem a szektorál, szektorokra való szétszedését a kohéziós politikának. Eh, ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy, eh, hogy számos olyan kérdés merül föl a, a, az infrastrukturális fejlesztések során, itt kettőt hadd emeljek ki különös tekintettel, az egyik a, a közlekedési infrastruktúra, a másik az energetikai infrastruktúrák fejlesztése területe, ahol, ahol nagyon komoly igény e, merül föl a szektorális figyelemre és a szektorális e, e, megjelenésre a kohéziós politika keretein belül. Azt gondolom, hogy a, a magyar elnökség mozgástere egyáltalán az elnökség, és ezen belül a következő hat hónapban a magyar elnökség mozgástere a 2013-at követő pénzügyi perspektíva vonatkozásában elsősorban a, a pénzügyminiszteri területen fog, fog jelentkezni, e, tehát inkább az ECOFIN területén, és nem a, a különböző szakpolitikák e, e, területén. Ha, ha erre irányult a kérdése, én azzal teljesen egyetértek, hogy a a szakpolitikai inputnak eh, készen kell lennie, szükséges az, hogy folyamatosan eh, eh, olyan helyzetben legyen a szakpolitika, hogy, hogy befolyásolni tudja ezeket a döntéseket. A mi álláspontunk, az elnökségi álláspont ebben a kérdésben az, hogy szeretnénk fenntartani a kohéziós politika súlyát az európai költségvetésen belül, szeretnénk föntartani azt a súlyt és politikai szerepet, ideértve még egyszer a költségvetési súlyt is, amit a kohéziós politika eddig képviselt az európai büdzsén belül. Tehát e, a magyar elnökség e, kohéziós politikai prioritásként ezt fogja képviselni az előttünk álló tárgyalások során, és felteszem, hogy hogy a magyar elnökséget követő időszakban is a, a magyar fél ezt fogja képviselni, akkor már nem elnökségi eh, pozícióból. A, azt is eh, gondolom, hogy a, a, és ez több eh, kérdésre bizonyos értelemben válasz tud lenni, amit most mondok, hogy a, a rendszerhez való hozzányúlás, a, a, a, a a folyamatokhoz, a mechanizmusokhoz való eh, hozzányúlás a ciklus második felében mindig kockázatos. Tehát mi azt az álláspontot valljuk, hogy elsősorban, ezt meg is kérdezte konkrétan a képviselő asszony, azt az álláspontot valljuk, hogy, e, hogy a változtatások elsősorban jövőre kell, hogy vonatkozzanak, hiszen megbontani eh, folyamataiban egy, egy több éves rendszert az utolsó a ciklus utolsó részében meglehetősen kockázatos, és, e, és több ponton e, e, sérülést okozhat az eddigi gyakorlathoz hoz képest. Tehát én nagyon határozottan, én nekem az az álláspontom, hogy, a, hogy ez elsősorban a jövőre nézve érvényes, ugyanakkor ennek egy hosszabb távú kidolgozása az már most szükséges. Nagyon bízunk abban, hogy a hogy a magyar elnökség időszakában, különösképpen a májusra tervezett eh, informális miniszteri tanácsülés során eh, képesek leszünk arra, hogy egy eh, konszenzus közeli állapotot tudjunk elérni ebben a kérdésben. Nyilván ehhez számos más kérdés is kapcsolódik, amire nem kérdeztek rá most konkrétan, de gondolom, hogy ez egy fontos téma, ezért csak említés szinten hadd térjek ki rá, és ha kérdés van, akkor nyilván megpróbálok válaszolni rá. Ugye a kondicionalitás kérdése is ide kapcsolható, hiszen az egész rendszernek a logikáját kell újra gondolni, azt, hogy, hogy azok a források, amelyeket, azok a nagyon jelentős források, amelyek reményeink szerint megmaradnak jelentőseknek a következő ciklusban is, ezeknek a felhasználása megfelelő módon és a láthatóság és a hatékonyság emellett a transzparencia eh, erősítése mellett történjen. A kérdés volt, a, eh, és ezt hadd kapcsoljam ide, eh, Súrján képviselő úr kérdését a, a, az Európai Számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban, a 2009-es jelentés szerint 2008-hoz képest nagymértékben csökkent a, a hibaarány a kohéziós politika végrehajtása során, tehát ez azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszer alapjaiban működőképes és, és önmagában is fejlődőképes. Ez alapján mi azt gondoljuk, hogy a bizottság által kezdeményezett intézkedések a jelenlegi programozási időszakban a rendszer működését megbízhatóbbá tették. Természetesen a rendszer továbbfejlesztése, ahogy jeleztem is, az egy szükséges dolog, de megítélésünk szerint nem drasztikus átalakításra van szükség, hiszen a folyamatok azt mutatják, hogy a rendszerben önmagában is megvan a javulási lehetőség, az eredményesebb, hatékonyabb és, és alacsonyabb hibarányt mutató eredmények produkálása mint, mint egy nevezzük így forradalminak tekinthető átalakítása a, a rendszernek. A, azt gondolom, hogy a, a következő fontos kérdéskör, ami, ami, ami előkerült, ez a, itt hadd válaszoljak, kicsit ugrálok a, a témákban, a GDP kérdése, amit a Deli képviselő asszony tett föl. Hadd eh, eh, mondjam azt, hogy, eh, hogy mi támogatjuk azt, hogy a, a uniós szinten a vásárlóerő paritáson mért GDP szerinti elosztás eddigi rendszerének a fenntartását. Tehát abból indulunk ki, hogy a magyar elnökség ennek a rendszernek a fennmaradását támogatja ami azonban eh, a mi felfogásunkban nem zárja ki azt, hogy a, az egyes tagállamok eh, más eh, helyi relevanciával bíró számokkal, mutatókkal, indikátorokkal kiegészítsék ezt. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy értelmes dolog lehet, uniós, miközben uniós szinten megtartunk egy olyan indikátorrendszert, ami egységesen alkalmazható az unió egészében ugyanakkor eh, meg kell adni azt a lehetőséget hogy, eh, hogy, hogy eh, nemzeti szinten adott esetben vagy más szinteken ezzel a lehetőséggel tehát a kiegésztés lehetőségével éljenek. A fontosnak én azt gondolom hogy a, az általam most elmondottakban benne van az, a, az ami a, a úr kérdésében szerepelt a helyi szervekkel való együttműködés. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan hosszú távú követelmény, amelynek folyamatosan meg kell felelni, és én abban bízom, hogy a, a a kéttémájú informális miniszteri tanácsülésen és az ehhez kapcsolódó szakértői tárgyalásokon ez, ez a kérdés előkerül, én ezt följegyeztem, és eh, mindenképpen eh, azt biztosítani fogom, és ígérem, hogy vissza fogok csatolni önnek e, ebben a témában, hogy, a, a, hogy ez mindenképpen eh, megbeszélési téma legyen, fölvesszük a napirendre. Tehát azt gondolom, hogy teljesen egyetértve a felvetéssel, hogy erre szükség van, hiszen így lesz kerek a rendszer, és így lesz értelmes a, maga ez a, ez a felvetés a, azt gondolom, hogy a magyar elnökség e, egyetért azzal, hogy a kohéziós politikán belül a területi kohézió erősítésében a városfejlesztésnek meg kell adnia, nagyobb szerepet kell e, biztosítani. Fontosnak tartjuk, hogy a, a tagállami sajátosságok figyelembevételét és ebből adódóan a tervezés és végrehajtási szintű tagállami hatáskör biztosítását eh, a, a rendszer lehetővé tegye. Ebben a vonatkozásban a magyar elnökség folytatni fogja a spanyol és a belga elnökségek kezdeményezését annak érdekében, hogy a területi kohézió és a városfejlesztés terén hosszú múltra visszatekintő informális együttműködési kapcsolat tovább erősödjön. Eh, tehát itt szeretném megerősíteni, vagy vagy a képviselő asszony számára világossá tenni, hogy ez a mi elképzeléseinkkel egybeeső, hogyha ez volt a kérdése mögött a, a, a felvetés. A... Hogy? A klímapolitikával kapcsolatban e, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon messzire vezető kérdés lenne itt a kohéziós politikán belül a, a, a klímapolitika irányába elmenni a mai alkalommal. Reggel azzal kezdtem a, a bizottságban a, a, a klímapolitikával kapcsolatos meghallgatásom volt az első a mai nap folyamán. Ott eh, én eh, részletesen elmondtam a, a magyar elnökség eh, prioritásait és programját a, a klímapolitika vonatkozásában. Azt gondolom, hogy ez lesz az egyik legfontosabb kérdés, ami a következő évtizedekre az unió sorsát, irányát, fejlődési irányát, mozgását meg fogja határozni, hiszen a magának a, a klímapolitikának olyan, olyan fejlesztési eh, kritériumai vannak, amelyeknek a, a megvalósítása eh, alapjában minden politikai szegmenset érinteni fog, és érinteni is kell ezért azt gondolom, hogy eh, folyamatos összhangot kell teremteni ebben a kérdésben is, és a kohéziós politikába be kell építeni azokat a, azokat a szempontokat, amelyek a, amelyeket ki fogunk dolgozni, ki fogunk hordani a következő hónapok vitáiban. Azonban azt szeretném nyilván itt, eh, ez teljesen ismert önök előtt, hogy a kohéziós, nem, a klímapolitikában e, e, egy hosszú, küzdelmes, több hónapos egyeztetési folyamat áll előttünk, hiszen eh, az Uniónak az év végére a dél-afrikai eh, klímacsúcsra kell közös álláspontot kialakítani a meghatározó kérdésekben. Tehát a, ezekben a kérdésekben még messze vagyunk attól, hogy közös politikát képviselnénk, közös politikánk lenne. Tehát eh, ez párhuzamos folyamat lesz, amely során nyilván az átjárást biztosítani kell, hiszen a Eh, ahogy emltettem a mi felfogásunkban a kohéziós politika egyik kiemelkedő fontos eh, szerepe az unión belül az hogy eh, az egyetlen igazán integrált politika amellyel számos olyan szinergiát tudunk teremteni illetve erősteni amely az erős európa a versenyképes európa szempontjából kiemelkedő fontosságú azt gondolom, hogy, eh, hogy eh, ugyanez érvényes a, a, a turizmusra, a turisztikára, a turisztikai eh, fejlesztésekre vonatkozó felvetésben is, amit a korábbiakban említettem, hogy tudnélik a, egyértelműen azt gondoljuk, hogy a, a azoknak a prioritásoknak amelyeket az európa two thousand and twenty stratégia megfogalmaz valamint azoknak a, a, az országaink versenyképességét e, az erős e, gazdaság és társadalom kialakulását fejlődését segtő politikák ezeknek a, az integrálása a kohéziós politikába az egy feltétlenül szükséges, e, szükséges lépés amelyben és itt ez megint egy olyan kérdés ami, amiben azokat a partneri viszonyokat, amelyek a, a, az uniós, regionális és helyi szint között talál, kialakítottunk és kialakultak, ezeknek a keretében beilleszthető és tovább vihető. Okay. Azt hiszem, tovább léphetünk a második kérdések köré, a, körre. 15 percünk van pusztán, és heten kértek szót. Azt kérem tehát, hogy mindenki fogja nagyon rövidre, hogy a miniszternek legyen ideje válaszolni. Matulla úr az első, aki kérdéssel élhet. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, először is gratulálok önnek a megközelítéshez, amelyre hangsúlyt helyezett a kohéziós politika területén, illetve hogy kulcs szerepet tulajdonít ennek a jövő szempontjából. A kérdésem a következő, a területi kohézióra szeretnék rákérdezni. Az általunk megkapott dokumentumban ön bemutatja a célkitűzéseket, illetve a magyar elnökség során bekövetkező e, területi kohézióval kapcsolatos rendezvényeket, és röviden érintette azt is, hogy a terület fejlesztés, a területi agenda frissítése önökre vár, és konkrétan mik a nézetei a magyar elnökségnek ezügyben? A területi aspektusról hogyan gondolkodnak a kohéziós politikában? Köszönöm. Mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy a magyar elnökség nem kívánja az Európai Szociális Alapot kivenni a kohéziós politika eszközrendszeréből. Köszönöm ezt a véleményt. Két kérdésem van, egész gyorsan. Az első, ami a határon átnyúló politikát illeti, nem beszélt a határon átnyúló politika területéről, mert vannak fejlődésre váró, nehéz helyzetben lévő régiók, ezek a keleti határok mentén találhatók Európában, és itt vannak gyakorta a legszegényebb régiók. Megoldásokat kell találni, konkrét megoldásokat. Vannak-e konkrét elképzelések, eszközök a magyar elnökség részéről, amelyek szolgálnak a régiók fejlődését az unió keleti határai mentén. A második kérdésem, a láthatósága, a kohéziós politika láthatóságát növelni tervezik. Szeretnék arra rákérdezni, hogy milyen intézkedésekkel tervezik ezt elérni a magyar elnökség részéről. A jobb láthatóságot hogyan biztosítják a kohéziós politikának? Köszönöm. Thank you, Mr. Elnök, köszönöm, Angura Kiszúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne a miniszter úrhoz. Az első a következő. Ön a bevezetőjében említette, hogy szükség van arra, hogy bizonyos kritériumokat betartsunk annak érdekében, hogy látszon, hogy a kohéziós politika hogy halad előre. Tehát kritériumokra van szükség arra, hogy a kohéziós politikát mérjük. Miniszter úr, pontosan milyen kritériumok ezek? Második kérdésem, ez pedig a szankciókhoz kapcsolódik. Azt mondja, hogy ha problémák merülnek fel, lemaradások, akkor ö, óvatosnak kell lenni. Elhangzott már egy hasonló kérdés, és nem kaptunk erre választ. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Tramapulos úr a következő kérdés. Joga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, az ön országa, csak úgy, mint az enyém Görögország, azok közé tartozik, amelyeket nagyon-nagyon sújtotta a gazdasági és szociális válság. Folytatódik a válság, következményei vannak, és ez nem csak a klímaváltozásra korlátozódik, amit hallottunk már. A bizottság azt mondja egy hasonló címmel, hogy a regionális politika ahhoz, hogy szükség legyen, 2020-ig fenntartható politika kell, hogy legyen. Három prioritást jelöl ki. Egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság ökológiai közösség, zöld beruházások. Ehhez azonban zöld munkahelyek kellenek. Zöld, ez összesen 5 millió ilyen munkahely van Európában. Önök, mint magyar soros elnökség, milyen prioritásokat szeretnének a regionális politikában ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy az új politikai elvárásoknak megfeleljenek, és kiutat találjanak nem csak a gazdaság, hanem a környezet számára is. Köszönöm. Thank you, Thomas. Köszönöm. Dons Tamás. Tisztelt miniszter úr, kedves elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Szeretettel köszöntöm miniszter urat itt a Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságában. Fél mondatot engedjenek meg nekem. 24 esztendővel ezelőtt, amikor miniszter úrral megismerkedtünk, és nem csak azon gondolkodtunk, próbáltunk is tenni annak érdekében, hogy Magyarország egy szabad ország legyen. Hát akkor bizony nem gondoltuk volna, hogy két évtized múlva szabad Magyarország demokratikus kormányának képviselőjeként az Unió tanácsának soros elnöki feladatait ellátó személyként lesz itt az Európai Parlamentben, miniszter úr, én pedig Európai Parlamenti képviselőként tudok majd öntől kérdezni az egyik legnagyszerűbb kohéziós politikai cselekedet Európa újraegyesítése volt, hiszen így tudtuk közelhozni Európa különböző részeit e, egymáshoz, úgyhogy a kohéziós politikában ebből a szempontból jártas, miniszter úr. E, az lenne a kérdésem, miniszter úr, ahhoz, amit e, elmondott, amely programot én a legmesszebb menőkig üdvözlök, hogy egyetértek azzal, hogy az EU 2020-as stratégia céljainak az elérését hangsúlyozta, a kérdésem arra vonatkozna, hogy lévén a tagállamoknak kellett nemzeti reformprogramot elkészíteni, az egyes régiók, a helyi szint hogyan tud az EU 2020 stratégiai céljainak az elérésébe bekapcsolódni, hogy lehet az ő szerepüket e tekintetben erősíteni. Thank you. Uh, Nuno Teixeira. Köszönöm, Nuno Teixeira a következő kérdező. Torigát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, először is szeretnék önnek gratulálni. Köszönöm a jó bevezetőjét, és ugyanakkor az magyar soros elnökség programját is ismertette 2007 és 2013 között. A regionális politika, költségvetési politikában második helyet foglal el majd 380 millió eurót különítettek el, ez már mutatja, hogy milyen fontosnak gondoljuk ezt a politikai területet. Én személy szerint egy kis szigetről származom, Madeiráról, ez Portugáliához tartozik, és így fontosnak tartom ezt a témát. Nagyban az Európai Unió támogatásától függ a sziget. A perifériális régiók közelebb kell, hogy kerüljenek az Európai Unió többi régiójához. Ez Madeirával meg is történt az Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően. A kérdésem a kormányzásra vonatkozik. A magyar soros elnökség hogyan látja a governance kérdését a kohéziós politikában, rugalmasabbak szeretnének lenni, saját kezdeményezéseket szeretnének -e támogatni helyi szinten. Köszönöm. Elizabeth Schröter. Ja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nekem csak egy nagyon rövid kérdésem lenne a Duna stratégiával kapcsolatban. Természetesen ez itt a kedves gyermekük, de még senki sem kérdezett erre, pedig ez egy nagyon érdekes történet számunkra, két szempontból is, először is, mert a környezetvédelem szempontjából látszik, hogy nagyon fontos ez önök számára, ezt több helyén is láttuk, például a hajózás területén is. Itt azért kicsit ellentmondásos a hajózással kapcsolatban talán mondhatna néhány szót, és a Duna stratégiában új elemek jelennek meg természetesen. Egy makro együttműködés a dunai szereplők, helyi, regionális szereplők között. Hát fölteszek a kérdést, honnan érkezik majd a pénz? Ön a kohéziós politika területén újra szeretné elosztani az első célkitűzés és a hármas célkitűzés területek között? A hármasra több pénzt szeretne elkülöníteni? Itt ugyanis nagyon fontosak a feladatok. Van új elképzelésük, hiszen egyértelmű, hogy itt prioritásoknak vagyunk tanulni. Köszönöm. Utolsó kérdés feltevője Jan Olbricht képviselő. E, panie ministrze, przede wszystkim chciałem... E, Köszönöm szépen. Z Polski życzyć e, pani... Miniszter úr, először is, mivel én lengyel képviselő vagyok, szeretnék önnek egy jó és hatásos elnökséget kívánni, hiszen számunkra is nagyon fontos az, hogy az önök elnöksége sikeres legyen. Egy teljes kelet-közép-európai évünk van, amíg kelet-közép-európai országok töltik be a soros elnökséget. Technikai kérdésem lenne. Miniszter úr, hagyj kérdezzem meg, hogy az elnökségnek mi az álláspontja a pénzügyi tervel kapcsolatban 5, 7 vagy 10 évese legyenek a tervek. Ez nagyon fontos a kohéziós politika számára. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesznek tárgyalások. Mi a magyar elnökség álláspontja, ha már van ilyen? Van egy másik technikai kérdésem. Ön szeretne-e egy jogszabálytervezetet megfogalmazni a kohéziós politikáról már a magyar soros elnökség alatt, vagy azt szeretné, hogyha később születnének ezek, majd akkor, hogyha már a pénzügyi döntések megszülettek. Ez nagyon fontos, mert jövő hétfőn lesz egy kohéziós fórum, és szeretném tudni, hogy mit preferál a magyar elnökség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hat, ö, mielőtt a válaszokra térek, hadd köszönjem meg önöknek a jó kívánságokat. Ugye számosan fejezték ki a jó kívánságukat a magyar elnökség irányába, úgyhogy ez nagyon jól esett, köszönöm szépen. Ez nagyon fontos nekünk, akik először töltjük be ezt a fontos pozíciót az Európai Unióban, mint újonnan csatlakozott ország, hogy ilyen nyitottságot és, és kedvező fogadtatást találtunk. Ez sokat segít a munkánkon, és remélem, hogy, hogy a végén a, a sikerességünknek is egy fontos része lesz. A, hadd ígérjem meg, miután nagyon kevés az időnk, hadd ígérjem meg azt két dolgot önöknek. Egyrészt mindenkinek írásban válaszolni fogok, akinek nem tudtam szóban tehát ez az egyik. A másik, hogy bármikor, amikor úgy gondolják, hogy eh, szükséges, szívesen eljövök, és eh, eh, menet közben tudunk beszélni folyóügyekről, azokról a témákról, amelyek, amelyeket csak nagyon-nagyon felületesen, talán fájdalmasan is túlfelületesen tudunk csak érinteni a mai alkalommal, hiszen az egy óra az nem elegendő arra, hogy egy ilyen E, fontos témát e, végig tudjunk beszélni az összes lényeges kérdéssel. Mindezt előre bocsátva, hadd e, mondjak néhány szót, próbáljak minden kérdésre valamit, valamit mondani. Azt gondoljuk, hogy a, a, a megfelelő elemekhez kötött feltételrendszer az szükséges a kohéziós politikában a kohéziós politika eredményessége az nagyon jelentős mértékben függ attól, hogy a feltételrendszer hogyan alakítjuk ki. Tehát itt csak megismételni tudom azt, amit a bevezetőben is elmondtam, meg az egyik válaszban is elmondtam. Azt is ezzel kapcsolatban még egyszer szeretném megerősíteni, hogy az egyenlő elbánás elvét nagyon fontosnak tartjuk. Azt is fontosnak tartjuk, hogy, a, hogy ez a következő időszakra világosan, egyértelműen megfogalmazásra kerüljön, a ciklus egészére kell megfogalmazni, menet közben nem lehet változtatni, menet közben nem lehet a feltételeket átalakítani, mert teljes mértékben fel fog borulni az a logika, amely a kohéziós politika és a források elosztásánál kulcsfontosságú. Ez a szankciókra is vonatkozik. A magyar elnökségnek nem az a dolga, a mi megítélésünk szerint, hogy különböző eh, konkrét javaslatokat vezessen elő szankciókra vagy feltételekre, hanem azokat a, eh, azokat a feltételeket biztosítsa, amelyek mellett a megfelelő vitát a tagállamok le tudják bonyolítani, és a tagállamok maguk képesek arra, hogy ezeket a szankciókat elfogadják, megerősítsék. Eh, éppen ezért itt nyilván élesen külön kell választani az én itteni szereplésemet, mint, mint elnöknek, és a magyar nemzeti álláspont képviseletét. Tehát én a magyar álláspontot most, ami nemzeti álláspont, és amit majd valaki a magyar zászló mögött ülve fog képviselni a magyar elnökség hat hónapja alatt, azt most nem mondanám, mert nem az én tisztem. Az én dolgom, az én megítélésem szerint egyértelműen az, hogy, hogy, próbálja, hogy azon dolgozzunk, dolgozzam, hogy konszenzus vagy, vagy döntés, megfelelő döntési állapot tudjon előállni. Ez vonatkozik a konkrét kritériumokra, azokra a feltételekre, amelyekről beszéltem, tehát itt az egész kondicionalitás kérdése, illetve a szankciók kérdése. Azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben, hogy szükség van olyan governance rendszerre, amely összhangban azzal, amit az Európai Unió pénzügyminiszterei a pénzügyi területre ki fognak alakítani a következő időszakra, részben a válságkezelés eszközeként, részben pedig az új pénzügyi perspektíva kialakítása során. E, ehhez kapcsolódóan ezzel összhangban kell állnia annak a, az új governance rendszernek, amelyet a kohéziós politika területén is viszont be kell vezetni. Tehát én személy szerint annak a híve lennék, hogy legyen ilyen E, világosan megfogalmazott governance rendszerünk, amely még egyszer az átfogó pénzügyi rendszerhez kapcsolódóan e, tudja ezeket a szabályokat tartalmazni. A magyar elnökség e, prioritásai között világosan szerepel a, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése. Azt gondolom, hogy, a, hogy nekünk azon kell dolgoznunk, hogy a, a kohéziós politika és a területi agenda is annak megfelelően módosuljon, amennyiben módosításra van szükség, hogy ezeket a, ezeket a szempontokat erősítse. Egyetértve azzal, amit a zöld gazdaságról mondott, és a zöld munkahelyekről említett képviselő úr, hagy tegyem hozzá azt is, hogy a mi, tehát a magyar felfogás szerint, és ezt az elnökségi felfogásban többször eh, már képviseltük, és ezt folyamatosan képviselni fogjuk minden területen, minden szakpolitikában, így a kohéziós politikában is a, eh, a munkahelyteremtő, értékteremtő, termelésbázisú gazdasági növekedést tekintjük fontosnak. Tehát a gazdasági válság egyik, eh, egyik okának pontosan azt tekintjük, hogy a termelőbázisok Európában összeszűkültek az európai gazdaságnak, az európai társadalmaknak a mi megítélésünk szerint olyan fajta gazdasági növekedésre és foglalkoztatás növelésre van szükség, amely újraépíti a termelő kapacitásokat Európában. Ennek nagyon komoly pénzügyi, adózási, versenyképességi vonzata van. Nem fo- mi megítélésünk szerint ez az egyik, nem az egyetlen, de ez az egyik eh, kivezető út abból a válságból, amelybe az európai térség eh, került az elmúlt, eh, az elmúlt években, és a figyelmeztető jel a, a feltörekvő országok felől, az teljesen egyértelműen ebbe az irányba mutat, legyen szó Brazíliáról, Indiáról, Kínáról, hogy ez az irány az, amit szerintünk az Európai Uniónak nagyon erőteljesen képviselnie kell. Ez is az erős Európa mögötti eh, egyik, egyik tényező a a, amit mottóként meghatároztunk. Azt gondolom, hogy a, a, a jobb láthatóság az, az számos ponton javításra szorul. A, azt gondoljuk, hogy a, a, az eljárások egyszerűsítése, a programok a programok átalakítása az jelentős mértékben javíthat ezen a láthatóságon. Mi a saját nemzeti programunkból számos olyan változtatást csináltunk meg Magyarországon az elmúlt fél évben, ami igen jelentősen növelte azokat a, a magának a, a magyarországi kohéziós politikának, fejlesztési politikának a láthatóságát és ezen belül az európai uniónak a láthatóságát. tehát mi azt is fontosnak tekintjük hogy helyi szinten nemzeti szinten teljesen világosan látszódjon az hogy itt egy uniós e, átfogó politikáról van szó egy olyan eszközről amelyet e, ezek az országok az unióban való e, tagságuk részesedésük okán tudnak érvényesteni olyan olyan politikai szempontok, amelyeket eh, kiemelten fontosnak gondolunk, hogy az Európai Unió megjelenése, különösen az új tagállamok esetében, ez kiemelten fontos. Eh, eh, hogy? A Duna stratégia, bocsánat, Duna stratégia és területi, területi kohézió kérdése azt gondolom, hogy, eh, hogy eh, itt eh, három nagyon komoly program van, amit tervezünk. Februárban, márciusban és májusban szakértői, magas szintű tárgyalásokat, valamint informális miniszteri találkozót, amely során pontosan azt a témát akarjuk, azt a célkitűzést szeretnénk érvényesíteni a magyar elnökség alatt, hogy, hogy alaposan az időt nem sajnálva, nem más témákkal összevonva, hanem önmagában csak erre a témára koncentrálva kétnapos miniszteri tanácsülésen menjünk végig a, a, a teritoriális agendának az értékelésén, értelmezésén, és egy, és egy megújított, eh, revízió alá vett eh, ilyen területi agendát fogadjanak el a miniszterek ezen a májusi tanácsülésen. Tehát én most nem mennék elébe annak, hogy milyen konkrét eh, eh, szempontokat vennénk. Én azt eh, tudom önöknek ezzel kapcsolatban ígérni, hogy a májusi miniszteri tanácsülés előtt is akár kész vagyok, már akkor több konzultációs körön túl leszünk, túl leszünk a szakértői egyeztetésen, tehát ha igényt tartanak rá, még egyszer szívesen eljövök, és, és beszéljünk erről a kérdésről, valamint a miniszteri tanácsülés után is meg lehet ezt tenni. A Duna stratégiával kapcsolatban e, azt gondolom, hogy e, e, a mi felfogásunk szerint a Duna stratégia az nem szimplán környezetvédelmi kérdés. A magyar elnökség számára egyértelműen egy átfogó makroregionális fejlesztéspolitikai kérdés, amelybe a környezetvédelmi szempontok, a gazdaságfejlesztési szempontok, és hogyha csak saját hazámból indulok ki, akkor például a, a, a turisztikai fejlesztési kérdések is e, előtérbe kerülnek, miként a gazdaságfejlesztésnek olyan kérdései, mint a Duna hajózhatóságának a kérdése, amely nem elválasztható természetesen a környezetvédelmi e, felvetésektől sem. A, a magának a, a Duna stratégia elfogadási folyamata az már elkezdődött. Ugye január 19-én volt az ECR-re e létrehozott munkabizottságnak a, az ülése, első ülése, e, és reményeink szerint e, a 2011. júniusában megrendezésre kerülő Európai Tanácsülés fogja véglegesíteni a Duna stratégiát. Tehát a magyar elnökség alatt reményeink szerint a legvégén kerül elfogadásra a Duna stratégia, az addig rendelkezésre álló, most már kevesebb, mint hat hónap, azt a célt szolgálja, hogy ennek a makroregionális fejlesztési kérdésnek azokat a részleteit szakértői szinten ki lehessen dolgozni, amit aztán az informális miniszteri tanácsülés meg tud erősíteni, és ez végül a, a júniusi európai tanácsülésre tud kerülni. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy túlléptem az időt. Miniszter úr, azt hiszem, hogy minnyájunk részéről elmondhatom, hogy nagyra értékeljük az informatív és őszinte válaszait. Ez együttműködés keretében lát, beszélt arról, hogy szívesen ellátogat ide és tájékoztat minket, de ha a kollégák nevében is beszélhetek, számítunk arra, hogy megfelelően reprezentálhatja magát a parlament és a tanács munkájában, hiszen most az új szerződés keretein belül mozgunk, és az új megoldásokat nyit meg a parlament számára, és nagyon sok, nagyon fontos kihívással állunk szemben, amely mind az önök számára, az elnökség számára, és számunkra, a parlament számára is nagyon fontos. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, sok jót kívánok, és sok erőt, mert nem lesz könnyű a feladatuk, de támogatjuk Önöket. Köszönöm. Mielőtt elhagyják a termet, be kell jelentenem, hogy a hatos napi rendi pont Karonna úr véleménye majd a holnapi szavazás után kerül napirendre, úgyhogy eh, Karonna úr